Witam Państwa. Bardzo proszę. I tak rozpoczynamy. Szeretnék mindenkit üdvözölni. Meg tudjuk kezdeni az ülésünket elég sok késéssel. Napi rend elfogadása. A napi rend módosult, ahogy azt mindenki tudja. Mindenki megkapta az új változatot A 15-ös pont került előbbre 5-ös pontként a mai napra. A Szanyi képviselő beszámolója helyére, arról holnap délután fogunk beszélni. Tehát 5-ös pontként átvettük a 15-ös pontot, egyébként pedig a PETIR jelentés délelőtre fog holnap kerülni, nem pedig délutánra, ahogy eredetileg terveztük. Délután pedig a Agri főigazgatóság fog beszámolni. Terránóról a tízes pont a szőlőtermesztés, az viszont ez a téma átkerül a következő ülésre majd. Aztán két hónapos derogációról fogunk szavazni a terránoi témában méghozzá a mezőgazdasági főigazgatóság beszámolója után. Tehát holnap fogunk szavazni 18 óra 20 körül erről. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a napi rendet. Ez a szokásos nyelveken van tolmácsolás. Első pont kap végrehajtása és rugalmasság a tagállamok számára. Egy prezentációt fogunk meghallgatni Ida Terlen asszony részéről, aki a Wageningeni Egyetemen dolgozik, valamint Tomás Kumonent fogjuk meghallgatni, aki az Augurix Oly intézetnél dolgozik Finnországban. Az Agri szakbizottság kérte a tanulmányokat a politikai főigazgatóságon keresztül. A vendégek prezentációt hallgatjuk meg először, ahogy mondtam, tehát egy konzorcium, ami két intézményből áll, konzorcium készítette a tanulmányt. A tanulmány célja a KAF végrehajtásának elemzése és a tagállamok számára biztosított rugalmasság a KAP keretein belül. Akkor most átadom a szót a szakértőknek, üdvözlöm Ida Derlányt a Wageningeni Egyetemről, és Thomas Kumonant, Üdvözlöm Önöket, és meg is kezdhetjük a prezentációk meghallgatását. 20 percük van a prezentációra. Az időt meg tudják osztani egymás közt. Az elnök úr most azt mondja, hogy közösen van 20 percük, a titkárság viszont azt mondja, hogy fejenként van 20 percük. Ez egy kis bizonytalanság, minden esetre megadom a szót a vendégeknek, tessék. Thank you, uh, Mr. Chairman, for inviting us to present Köszönöm szépen. Nagy örömünkre szolgál, hogy beszámolt tarthatunk a kap végrehajtása során a tagállamok számára biztosított rugalmasságról. A prezentációt hat pontra osztottuk. Először is arra fogunk koncentrálni, hogy mit jelent maga a flexibilitás, utána átérünk arra, hogy a rugalmasság végrehajtása milyen a KAP közvetlen kifizetések területén 2014-20-as időszakban. Ez követi majd a nemzeti rugalmassági keret végrehajtása. A négyes pont a következmények, rugalmasság következményei, a politikai céljai szempontjából, intézményi eljárások szempontjából és a szakpolitikai végrehajtás szempontjából. Ötödik pont, néhány jövőbeni és szenáriót fogunk végignézni a KAP keretein belül, és aztán végső következtetéseket fogunk levonni először. És mi az, hogy a rugalmasság? Ez a, egy szakpolitika végrehajtásának egy módja vannak rugalmasan végrehajtható intézmények, amelyek lehetőséget tesznek arra, hogy a lehetőséget adnak arra, hogy a nemzeti szinten igazítani lehessen a szabályokat, az előírásokat, a környezethez, a feltételekhez. A rugalmas intézkedés az pont az ellenkezője az egységesen alkalmazandó intézkedéseknek, ahol egységesek az előírások mely kap intézkedések esetén ér, érvényes a rugalmasság, használatos a rugalmasság. Azok az intézkedések, amelyek a közös piac szervezésre vonatkoznak, mindig egységesen alkalmazandóak. Itt közbeavatkozásról van szó, magántárolás, versenyszabályok, stb másrészt pedig a rugalmasan alkalmazható intézkedések, a kifizetések, támogatások esetén érvényesek, amelyet a gazdák kapnak. Tehát ezek a mezőgazdasági strukturális politikai intézkedések, aztán vidékfejlesztési intézkedések, első pillérben a közvetlen kapkifizetések tartoznak ide. A de facto a rugalmasság már az mezőgazdasági szakpolitikában alkalmazásra került a szociális környezeti irányelvekben, a 70-es években ez már alkalmazásra került. Ez azt jelenti, hogy legalább 40 év óta már rugalmas intézkedéseket alkalmazunk, ez nem újdonság. Megkülönböztetünk háromfajta rugalmasságot. Az első, az alkalmazkodási rugalmasság. Ez azt jelenti, hogy a tagállamnak van mozgástere, és eldöntheti, hogy egy intézkedést elfogad-e, vagy alkalmaz-e, vagy sem. Aztán a célzott és tervezett rugalmasság itt a tagállam meghatározhatja a végrehajtás szintjét, a befogadási kritériumokat, aztán kifizetési arányokat bizonyos intézkedés esetén, és végül a pénzügyi rugalmasság, a következő rugalmassági fajta. Itt a tagállam arról dönthet, hogy a reallokációt a különböző intézkedések és pillérek között átszervezheti. Most átérnék a második témára a prezentációban, a rugalmaság a kap közvetlen kifizetésekben. Először az intézményi pozícióra koncentrálnék, tehát tanács, parlament, bizottság pozíciója, helyzete a 2013-as politikai megállapodás előtt. A bizottság támogatta az egységes, közös és karcsúsított intézkedéseket, a tanács, illetve a parlament inkább a helyileg alkalmazandó diversifikált és rugalmas intézkedéseket támogatta, a tanács a kettő között foglalt állást, néha támogatta a rugalmas intézkedéseket, néha pedig inkább támogatták az egységesen alkalmazandó intézkedéseket. Ezek a pozíciók láthatóak a különböző intézményi keretek között, tehát a bizottság képviseli az intézményi hangot, támogatva az egységes intézkedéseket, a parlament reflektálja az állampolgári hangot, különféle politikai frakció koalícióit képviselve, a tanács pedig a nemzeti kormányok érdekét képviseli. amikor azt megvizsgáltuk, hogy a rugalmasság szervezése hogyan történik, milyen fajta rugalmasságot használnak a kap közvetlen kifizetések területén, akkor azt láttuk, hogy van egy bizonyos belső konvergenciája közvetlen kifizetéseknek a greening területén és az aktív gazda definíciójában, tehát ez egy tervezett rugalmasság, ez a belső konvergencia szempontjából a tagállamok dönthetnek arról, hogy alkalmazzák, használják-e a konvergencia bizonyos fajtáit, tehát például a greeningnél a tagállam a befogadható gyakorlatokról dönthet, definiálhatta az aktív gazdát, itt például a negatív listát fel lehet állítani. Az újraelosztás, közvetlen kifizetések újraelosztása szempontjából a kis gazdák, kis gazdálkodók kerete a termeléstől függő támogatás esetén azt látjuk ezen a területen, hogy mind a három fajta rugalmasság jelen van, tehát a kiigazítási vagy alkalmazási, aztán a célzott vagy tervezett rugalmasság, mely termékeknek akarják alkalmazni például a termeléstől függő támogatást, és a pénzügyi rugalmasság is érvényes, vagyis hogy a nemzeti boríték mennyiból mennyit költenek ezekre az intézkedésekre. A fiatal gazdálkodók kifizetése területén itt jellemző a célzott és a tervezhető rugalmasság, illetve a pénzügyi rugalmasság is, viszont a degresszivitás és a maximális területén csak az alkalmazás és a célzott a rugalmasság érvényes. Tehát a rugalmassági cél és a rugalmasság fajtája az függ a kifizetés fajtájától. Átérnék a harmadik témára. A tagállamok milyen módon hajtják végre a kap közvetlen kifizetést a jelenlegi tervezési időszakban. És különösen koncentrálnék három intézkedésre, az alapkifizetésre, a termeléstől függő támogatásra és a redistribúciója, újraelosztásra és a degresszivitásra. Az alapkifizetés a jelenleg időszakban többé-kevésbé ez az egységes kifizetési rendszer viszi tovább tehát a tervezési időszakban három modell érvényes. Volt a historikus modell, a kifizetés ilyenkor historikus adatokon alapult, aztán a regionális modell, amiben egységes általány hektár kifizetést kaptak a gazdálkodók, és aztán volt egy vegyes forma, ahol a kifizetés alapvetően a historikus adatokon, de részben az egységes általányon is alapult, és aztán volt a SZAPS az új tagállamok számára. A jelenlegi programozási időszakban az alapkifizetéseken alapul mindez. Azt láthatjuk, hogy a historikus modellt a, az alapkifizetések részleges konvergenciája képviseli, tehát teljes konvergencia a regionális modell 2015-ben, a vegyes forma teljes konvergenciát mutat 2019-re, és a SAPS természetesen SAPS a jelenlegi időszakban is. Aztán megvizsgáltuk azt, hogy a tagállamok ugyanazt a modellt használják-e az egységes területalapú kifizetés és az alapkifizetés területén, és azt láttuk, hogy ez nem mindig működik ugyanúgy az egyes tagállamokban. Volt hét tagállam, amely a historikus modellt alkalmazta, és a részleges konvergenciát az alapkifizetések esetén is, négy tagállam a historikus modellt alkalmazta a teljes konvergenciára vonatkozóan 2019-es időszakra, vagyis a mostani időszakban, periódusban. Kilenc új tagállam a SAPS-ot használta mindkét időszakban, és egész sok tagállam volt, amely más kiindulási pontot alkalmazott 2004-2014-es időszakra vonatkozóan, és hasonlóan a jelenlegi időszakban is. Ez eltérést jelent a végrehajtásban egyik és másik időszakban is. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a kiindulási pont egy programozási időszakban, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugyanaz lesz a érkezési pont is, vagyis a jelenlegi időszakra vonatkozóan mondhatjuk ezt. Ugyanaz a kiindulási pont lehet, hogy különböző érkezési ponthoz vezet. Aztán megvizsgáltuk a végrehajtás módját, a termeléstől független támogatás esetén. a termeléstől függő támogatás esetén is. 25 tagállam használta ezt a forma támogatás 2010-2014-es időszakban, és mindegyik tagállam ezt használja a jelenlegi időszakban. Korábbi időszakban 6 tagállam nem alkalmazta a termelésre függő támogatást, ezek közül öt továbbra sem alkalmazza, viszont kettő, Luxemburg és Málta áttért arról, hogy nem alkalmazza a termelésre függő támogatást arra, hogy most már használja a jelenlegi időszakban. Aztán megnéztük az redistributív kifizetést is a tagállam plusz kifizetéseket alkalmazhat. Nyolc tagállam alkalmazza ezt az opciót, amikor redistribúciós kifizetést alkalmaz valaki, ez nem jelenti azt, hogy kötelező a degresszivitást is alkalmazni, és a nyolc tagállamból öt volt ilyen. azért, hogy megvizsgáljuk, hogy a kap rendszerét hogyan alkalmazzák az egyes országok. Ugye a degresszivitást, a degresszivitási adót alkalmazni kell olyan gazdák esetén, amelyek nagy támogatást kapnak. A legtöbb tagállam a degresszivitási adót alkalmazza 5%-os szinten, tehát ez a 150 ezer eurós európer per gazdaság összeg fölött érvényes, viszont van hat tagállam, amely ezen a szinten alkalmazza, és néhány tagállam pedig más összeget, határösszeget határozott meg, mint gazdaságként kapott teljes támogatási összeg. Ez a kis eltérés a degresszivitási adóban is mutatja, hogy a degresszivitás a legtöbb tagállamban nem is probléma, hiszen nagyon kevés gazdaságot érint ez. Aztán most rátérnék a negyedik pontra a prezentációmban. Megvizsgáltuk a rugalmasság következményeit a k-politikai célok tekintetében intézményi eljárások, folyamatok és politikai, szakpolitikai végrehajtás szempontjából is a kapcélokkal kapcsolatosan, tehát az élelmiszer, megvalósítható élelmiszer termelés területén a flexibilitás szempontjából, a közös piacszervezés szempontjából nincs rugalmasság, a greeningre is ez igaz, Vagyis a verseny a tagállamok között áll fönn, a kötelező támogatás a fiatal gazdák esetén hozzájárul a mezőgazdaság megújulásához. Ugyanakkor van rugalmasság a struktúrális hátrányok vagy egyéb hátrányok legyőzése területén, azért, hogy megvalósítható helyi élelmiszerláncot lehessen kialakítani. A második kapcél a természetes erőforrások és fenntartható kezelése és a klíma feladatok. A kötelező greening figyelembe veendő ezen a területen. A tervezési és cél szempontjából a rugalmasság a greening területén eltérő környezetet okozhat, de ennek lehet eredménye az is, hogy nem lesz hatékony és nem lesz produktív az intézkedések végrehajtása. a területi egyensúly, ami a harmadik célja kapnak, tehát a rugalmaság itt fontos azért, hogy kezelni lehessen a strukturális, természetes hátrányokat, ami ugye az EU régiókra igaz. A rugalmasság itt hasznos, hiszen itt támogatást kaphatnak a gazdák és a vidéki gazdaságban más szereplők. A kap így hozzájárul a vidék fejlesztéshez, a vidéki gazdaság szervezéséhez. Második témaként megvizsgáltuk a kap rugalmasság következményeit az intézményi folyamatok szempontjából. Itt a kap döntéshozatali hatékonyságot vizsgáltuk meg, illetve az újra nemzetisítés kockázatát is megvizsgáltuk. Ami a döntéshozatal hatékonyságát illeti, a rugalmasság lehetővé teszi a nemzeti igényekhez szabását az intézkedéseknek, de ez azt jelenti, hogy nagyobb a szórás a nemzeti döntéshozatal területén. Ez lehet hatékony, már csak azért is, mert nem lehet közös kritériumokat felállítani EU szinten a nagyon eltérő eh, gazdasági struktúrák és eh, nemzeti feltételek esetén. Ami pedig azt a kockázatot illeni, hogy újra nemzeti szintre visszakerülnek döntések. A közös piacszervezés területén nincsen rugalmasság. Ez a legfontosabb eh, lényegi eleme a kapnak a rugalmasság ahhoz az eredményhez vezethet, hogy az összehasonlítató vagy hasonló régiók és gazdák között eltérő kifizetések alakulnak ki. Ez, ennek persze lehet közvetlen hatása, nem, elnézést, mondja az előadó. Tehát a, az a kockázat, hogy újra nemzeti szintre kerülnek döntések. Itt fontos figyelembe venni a kap intézkedések végrehajtásának eltérését, de itt kötelező célok érvényesek. Aztán a rugalmasság következményei a kap szakpolitikai végrehajtása területén. Itt A végrehajtás komplex jellegére koncentráltunk, az azonos versenyhelyzetre, megvizsgáltuk, hogy a rugalmasság átszervezi a komplexitást, EU szintről nemzeti szintre kerülnek át ezek a különbségek, de maga a komplex jelleg nem növekszik a flexibilitás hatására amennyiben a jelenlegi célszolt intézkedések fennmaradnak. Ami pedig az azonos feltételeket illeti, mivel a közös piac szervezési intézkedésekben nincs rugalmasság, ezért itt eh, ez nem érvényes, tehát a rugalmasság nem, ill, nem hat, hat erre. Összehasonlítható, hasonló régiókat és gazdákat tudtunk megvizsgálni, amelyek eltérő támogatást kapnak. De kompetitív előnyök tekintetében nem tudtunk vizsgálatot végezni, hiszen eltérnek a problémák. Aztán megnéztük, hogy a jövőben hogy, fognak, hogy fog alakulni ez a helyzet. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy nincs rugalmasság tervezve a közös piac szervezési intézkedések területén, közvetlen kifizetéseknél és a vidékfejlesztésnél van jelenlegi helyzetnek és kettes opciónak neveztük ezt. Aztán van egy olyan helyzet is, ahol mind a három intézkedési csoportnál van rugalmasság, ez a hármas opció. Ez egy olyan, és van egy olyan helyzet is, ahol nincs rugalmasság, ahol mind a három intézkedés forma egységesen alkalmazandó. Azt láttuk, hogy a jelenlegi rugalmassági helyzet a kap céljai az intézményi folyamatok és a szakpolitikai végrehajtás területén ugye fölmerülhet a kérdés, hogy egyik rugalmassági helyzetre a másikra átlépve hogyan változhat a helyzet, tehát ha a rugalmassági opciót megváltoztatjuk, amikor ezt megtesszük, akkor az azt jelenti, hogy új helyzet alakul ki, új feszültségek alakulnak ki, és itt most rátérnék a következtetésekre. a tagállami rugalmaság a kap végrehajtása területén, mik a következtetéseink, a CMO, vagyis a közös piacszervezési intézkedéseket nagyságrendileg egységesen hajtják végre, közvetlen kifizetési szabályok rugalm, végrehajtása rugalmasság, a jelenlegi rugalmasság a tagállamok számára megadja a lehetőséget, hogy a specifikus problémákkal foglalkozzanak, illetve a földrajzi célokat is tudják szolgálni. A harmadik megállapítás, a rugalmasságot nem tekinthetjük úgy, mint a döntések újra nemzeti szintre vitele, hanem ez, ezek célzott intézkedések. A jelenlegi rugalmasági modell pozitívabb, mint a negatív hatások és nincs igazán szükség arra, hogy a jelenlegi flexibilitási modellt változtassuk. Köszönöm a figyelmet. Bardzo doktor, dziękujemy. Nagyon szépen köszönöm. A képviselők kérdései következnek. Desszúr jelentkezett elsőként, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm az előadást is. Azt hiszem, hogy némi különbségtételre azért szükség van. Egyetértenek-e velem azzal, abban, hogy a legutóbbi kapreform alkalmával egy kicsit elrugaszkodtunk a közös agrárpolitikától, mert a rugalmasság maga kevesebb agrárpolitikát jelent, és nem tudom, hogy ez jó-e. Bizonyos területeken szükség van a rugalmasságra, igen. Például a fiatal termelőknél szükség van erre, mert nagy a különbség a tagállamok között. Hogyha van egy tagállam, ahol kevés a fiatal termelő, a fiatal gazda, akkor ott több ösztönzésre van szükség, szemben egy olyan tagállammal, ahol van elég fiatal termelő. Az omnibus rendelet kapcsán most a javaslat kimondja, hogy akár az 50%-os arányt is elérhetnénk, de szerintem ezt az adott tagállamnak kell eldöntenie. Itt támogatom a rugalmasságot, viszont ha megnézzük a különbségeket a közvetlen és a termeléshez kötött kifizetések között, akkor felmerül a kérdés, hogy nem okoz-e versenytorzulást, hogyha ezen a területen rugalmasságot alkalmazunk. Hogyha egy tagállamban például magasak a termeléshez kötött kifizetések, például a marhák területén, más tagállamok esetében viszont nem, akkor ez utóbbi tagállamokban mondhatják a gazdák azt, hogy hátrány, hátrány éri őket. Ez pedig versenytorzulást eredményez. Az is zavar, hogy továbbra is nagyok a különbségek a tagállamok között a közvetlen kifizetések területén, erről ön is beszélt. Itt van Herbert Dorfman, déltiroli kollégám, ahol déltirolban 70 eurót kapnak hektáronként a gazdák, és közben vannak Európában olyan gazdák is, akik több mint 1000 eurót kapnak hektáronként. Itt úgy gondolom kiigazításra lenne szükség. Mondhatnánk például azt, hogy egy gazda se kaphassa kétszeresét az európai átlagnak. Szerintem ez egy jó megközelítés lenne annak érdekében, hogy Európában kiegyenlítődjenek a feltételek. Elnök, köszönöm szépen. Hát Dorfman urat épp említette Desszúr, akkor tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ott folytatnám, ahol Desszúr abba hagyta. Elhangzott, hogy a rugalmasság versenytorzulást eredményezhet. Szerintem egy, egy kicsit leegyszerűsítik a dolgok. A kérdés ténylegesen az, hogy most versenytorzulást okoz, avagy sem. Kérdés, hogy ezt megvizsgálták el, lehet, hogy az előadás rövidsége miatt nem lehetett külön kitérni részletesen erre a kérdésre, de engem érdekelne, hogy mi erre a válasz, mert az első pillérben nagyon más és más a helyzet tagállamonként, például a hús ágazatban magasak a termeléshez kötött kifizetések egyes tagállamokban, és az alaptámogatás területén is nagyon más és más a helyzet. Utána néztek-e pontosan annak, hogy a különböző tagállamok között ti különbségek versenytorzulást okoznak-e, vagy ezt eleve kizárják? Oui, merci Président. Alors il aurait donc une flexibilité accordée aux États membres, si j'ai bien compris, une, une flexibilité, je pense, pour essayer. A rugalmasság bizonyos önállóságot kell, hogy jelentsen, ez kétségtelen. Ugyanakkor folyamatosan a szakpolitikát a tagállamokra rá akarják erőltetni. Én gondolom, hogy a valós rugalmasság azt kell, hogy jelentse, hogy a tagállam saját mezőgazdaságpolitikát, az igényeknek megfelelő szakpolitikát követhessen egy konkrét probléma, vagy konkrét példa a CETA. A CETA az egy nagyon jó példa, a megállapodást ideiglenesen szeptembertől alkalmazni lehet, anélkül, hogy a nemzeti parlamentek ebbe beleszólhattak volna, anélkül, hogy a ö, nemzeti parlamentek bárhogy módosíthatták volna. Valójában nem lehet tudni, mi lesz ennek az eredménye. Tehát akik úgy gondolják, hogy a demokrácia az jó, az rendben, de demokrácia akkor működik, hogyha egyetértés van, megállapodás van, és a rugalmaság területén ez nem érvényes. Köszönöm. Poszel Andrew. Andrew képviselő. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak a prezentáció minőségéért és a munka minőségéért, amit most átadtak nekünk, ugye a munka eredményét. Azt látjuk, hogy rugalmaságra szükség van a közvetlen kifizetések egy részén, és főleg a vidékfejlesztés területén, ezt említette a prezentációban. A közös szabályok a piacon, a közös piacszervezésben valóban szükségesek-e. Itt ugye reform költségvetési keretről is van szó, egységes piacot szolgálja ez. A verseny torzulás fönnáll a termelők között. Egy erre vonatkozó programot indítottunk. Két aspektussal szeretnék foglalkozni. A tanulmányban láttuk, hogy a tagállamok egy része a termeléstől függő támogatást alkalmazza, de nem minden tagállam. A, lehetett több rugalmasságot alkalmazni a termeléstől függő kifizetések területén, mert vannak például olyan hegyi területek, régiók, ahol fontos a tevékenység és a lakosság ott tartása érdekében fontos lenne ezt. Aztán a következő kérdésem az első pillére vonatkozik a kizöldítés vagy greening esetén itt ugye eltérő kultúrákról van szó, az árak alakulása sem mindegy, és itt fontos a, köz, a környezetvédelmi aspektusok figyelmevétele. A több rugalmaságra lenne szükség a bizottság részéről, a gazdák szempontjából, tehát a greening végrehajtása szempontjából ez fontos lenne. A jövőben nem gondolják azt, hogy a greeniket újra végre kéne gondolni, hogy nem csak a biogazdálkodás, hanem másfajta fenntartható és innovatív gazdálkodási módokat is figyelembe lehetne venni. A, és a kérdésem az, hogy itt is esetleg nem lehetne több rugalmasságot alkalmazni a greening területén például szerződéses, több éves megközelítést el lehetne képzelni, melyben a gazda célokat határoz meg fenntarthatóság szempontjából, és ezt néhány év elteltével értékelni lehetne. Tehát itt a, a célok és az eredmények végrehajtását is szeretném, ha figyelme lehetne venni. Köszönöm szépen, elnök úr. A prezentációból néhány dolgot hiányoltam. Nagyon sokat, sok mindent hallottunk, a kulcs elemeket, de én Azért a következőt megkérdezném. A rugalmasság nyilván összefügg az országban lévő politikai helyzettel. Én Hollandiában élek, ott különböző politikai színezetű szabályokkal találkoztunk. Van olyan szabályozás, amit egyáltalán nem tudunk alkalmazni, például a gyógy vizekre, vagy a mm, Hollandia mm, sok mindent megtehet, amit Franciaország igen, vagy Németország is igen. Hogyha Európáról beszélünk, nyilván nagyon biztos, nagyon fontos a, a vidék helyzete és a rugalmasság kapcsán azt mondta, hogy akár pozitív, vagy akár negatív eredményekkel jár a rugalmasság. A kérdésem az, hogy az alkalmazkodás ön szerint mennyire képzelhető? Hojszlin képviselő, köszönöm szépen ezt az előadást. Ha megnézzük, hogy a legutóbbi agrárreform alkalmával milyen változásokat vezettünk be, akkor szerintem azért sikerült elérni, hogy némileg alkalmaz, vagy némileg kiegyenlítődjenek a kifizetések. Korábban 70-től 400 euróig terjedtek hektáronként az összegek, most már egy kicsit közelítettek egymáshoz, közeledtek. Persze bizonyos tagállamokban nagyon nehéz az átállás, ahol nagyon más volt a történelmi modell, Szerintem a következő agrárreform alkalmával még tovább kell haladnunk ezen az úton, hiszen rugalmasság ide vagy oda. Európa szerte a legfontosabb az, hogy azonos versenyfeltételeket teremtsünk a gazdák számára. Ha túl nagy a rugalmasság, az más és más versenyfeltételeket terem tagállamonként, és ez senkinek nem válik hasznára végül. Egyensúlyt kell teremteni a megfelelő rugalmasság között, és az egyenlő versenyfeltételek között. Tudom, hogy a legutóbbi tárgyalások alkalmával is nagyon nehéz ügy volt ez. A második pillérrel kapcsolatosan hiányoltam egyébként az előadásból néhány információt. A kettes pillér beli kifizetéseket szerintem nagyobb súlyjal kellett volna ellátni az agrárpolitikában. Túl nagy a rugalmasság a tagállamok között abban, hogy hogyan és milyen formában fizetik ki ezeket az összegeket. Nagyon nagy hibának tartom azt is, hogy bizonyos tagállamok esetében lehetővé tettük bizonyos összegek átcsoportosítását a kettesből az egyes pillérbe. Európában azt hiszem nagyon fontos, hogy a második pillérbeli összegeket célzottabban hasznosítsuk, mint eddig. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell erre fektetni. Mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy a kifizetések egy dolog, a másik oldalon látnunk kell, hogy a tagállamoknak más és más adópolitikájuk van, más és más adózási szabályaik vannak, de nem szabad szem elől tévesztenünk a célt, nevezetesen, hogy Európa szerte azonos feltételeket teremtsünk a gazdák számára elnyő képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez a jelentés, illetve tanulmány jól mutatja, hogy milyen nehéz mindenkit boldoggá tenni. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi forgatókönyv a legkisebb közös nevező, az Európai Parlamentnek vállalnia kell a jelenlegi kapott érő bírálatokért a felelősséget, főként ami a zöldítást illeti. Egyre többet foglalkoztunk a zöldítéssel, annak finomhangolásával, miközben mindent egyre bonyolultabbá tettünk a helyet, hogy egyszerűbbé váltak volna a szabályok a szabályok bonyolult volta pedig eh, egyre nagyobb terheket ró a termelőkre, a gazdákra. Ha saját hazámra gondolok, én például nem érzem már úgy, hogy, nem, hogy ki tudnám tölteni a vonatkozó űrlapokat, formanyomtatványokat egy tanácsadó segítsége nélkül, és persze a tanácsadó pénzbe kerül. Az egyenlő versenyfeltételekre szükség lenne, de ez nem indokolja a határozottabb EU-s közösségi fellépést. Nem régiben született egy tanulmány, hogy hogyan arról, hogy mennyire káros a szabályozás túlborjánzása, és a kérdés az egyébként, hogy mindez a mezőgazdaság segítéséről szól, vagy arról, hogy az EU-s projektet mozdítsuk elő. A közös piacszervezés kapcsán talán érdemes a kölcsönös elismerés fogalmával is foglalkoznunk, mert hogyha azt akarjuk, hogy a Brexitet követően súrlódásmentes kereskedelemre legyen lehetőség az Egyesült Királyság és az EU 27, 27 EU-s tagállamok, tagállam között, akkor a kölcsönös elismerés nagyon hasznos lenne, talán ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Köszönöm. Hát, ami a tanácsadókat illeti, tekintetünk erre ar, úgy is, mint egy munkahelyteremtési intézkedésre. Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását, mondja Müller asszony. Szerettem volna többet hasz, hallani a strukturális váltásról, a szerkezeti váltásról. Elmondták, hogy a különböző tagállamok hogyan hajtották végre a kapot lényegében megállapíthatjuk, hogy nincs is már kap, mert a megvalósításnak, a végrehajtásnak olyan sok módja van. Vannak-e számadatok, amelyek arra utalnának, hogy ha valaki egy bizonyos intézkedést végrehajt, akkor a szerkezeti váltás kevéssé zajlik le, és több gazdaság marad meg. Országokra lebontva jó lenne ezt látni. Továbbá fontos lenne tudni, hogy az egyes tagállamokban a termelők képzése hogyan zajlik. Vannak-e konkrét számadatok a tagállamok közötti különbségekről ezen a területen? Mindannyiunk számára fontos ugyanis, hogy a családi gazdaságokat megvédjük, hogy a kisebb és középméretű gazdaságokat célzottan támogatással segítsük, de nem hallottam elég számadatot erre vonatkozólag. Flanagan képviselő? Köszönöm szépen! Érdekelne, hogy mi a véleményük a következőről. A kapot érintő egyik legfőbb probléma a hitelesség problémája. A rugalmasság talán jó dolog lehetne, sokszor azonban azt látjuk, hogy eh, ha valakinek a kisújunkat nyújtjuk, akkor aztán az egész kezünk kell neki. Az írköztársaságban érvényesül a rugalmasság, de lehet, hogy egy kicsit átestünk a ló túloldalára. Egy olyan helyzet alakult ki, ahol a nyilvánosság rendszeresen hall 300, 400, 500 ezer ezeres kifizetésekről, miközben a támogatást kapó gazdák, illetve a gazdaságok tulajdonosai sohasem jártak a saját gazdaságuk területén. Eltűnődöm tehát azon, hogy a rugalmasságnak mi a célja, és hogyha túl nagy a rugalmasság, akkor az talán aláása a kap hitelességét, hiszen végül egy olyan helyzet alakul ki, ahol az emberek majd azt mondják, hogy hát a Brexit miatt csökkentek a pénzek, nehéz lesz majd megindokolni, hogy miért adunk fél millió eurós támogatást olyanoknak, akik lényegében nem foglalkoznak gazdálkodással. Említették a versenypolitikát is, valamint azt, hogy a versenypolitikát mindez hogyan befolyásolja. Hogan biztos és Vesztager biztos asszonyit jártak nem régiben, és felvázoltam a helyzetet Vesztager asszonynak, mondván, hogy van, aki 1000 eurót kap hektáronként, miközben a szomszéd nem kap semmit, és nekik egymással versenyezniük kell. Jó lenne, hogyha ebből levonnánk a logikus következtetést, hiszen hogyha a verseny egyáltalán jelent bármit is a számunkra, akkor hogyan lehet versenyezni olyanokkal, akik több ezer eurós támogatást kapnak, miközben mi magunk semmit nem kapunk. Köszönöm. Domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea făcută. Sper că și... Köszönöm szépen a prezentációt. Remélem, hogy azok, akik az Európai Bizottságnál dolgoznak, levonhatják a tanulságot ebből az előadásból. Néha ugyanis az az érzésem, hogy a bizottság munkatársai nagyon messze élnek a valóságtól. Amikor eh, ezekről a támogatásokról beszélünk, amelyeket a gazdáknak eh, akarunk adni, nos, a támogatások célja tulajdonképpen a termelés növelése. Többször is megemlítettem már ezt a szempontot. Igazából nem nagyon nehéz termékeket előállítani, időnként viszont eladni nehéz a különböző mezőgazdasági termékeket. És sajnos azt kell, hogy tapasztaljam, hogy nem gondoljuk végig sokszor itt Európában a dolgokat. A gazdák sokszor nem tudják eladni a termékeket, és ha ezt, ezen segítenénk, akkor nem kényszerülnek rá, hogy mindig a szupermarketeknek adják el a termékeket. A hétvégén találkoztam Románia magas hegyvidékén élő gazdákkal, és egy fiatal gazda elmondta nekem, hogy amikor 18 éves volt, időközben már 24 éves lett, tehát eh, hat éve elkezdett eh, gazdálkodni, és eh, most hozzáfér európai támogatásokhoz. De annak ellenére, hogy fiatal gazda, ő azt állítja, hogy mégsem kap semmilyen támogatást az EU-tól. Most, ha már rugalmaságról beszélünk, meg kellene határozni, hogy melyek azok a területek, ahol a tagállamok még több támogatást adhatnak a mezőgazdaságnak. Ugyanis ha innen Brüsszelből akarjuk megmondani a tagállamoknak, hogy mondjuk legyen éves korig lehet folyósítani a fiatal gazdáknak járó támogatást, ez nem jó, ezzel csak korlátozzuk a tagállamokat szükségtelen és helytelen módon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék feltenni egy kérdést a bizottság képviselőjének. A kis termelők a kap nagy kárvalotjai. A rugalmasság, hát erről önök, ön is beszélt, alapvetően azt jelenti, hogy a kis gazdaságok kaphatnának több támogatást, de tesznek-e valamit annak érdekében, hogy ez minden országban így legyen, hiszen a kis termelők, a kis gazdaságok azok, amelyek a több támogatásból több ember tudnának alkalmazni, jobban tudnának termelni. Galíciában, Galícia tartományban különösen fontos lenne ez, de nem alkalmaznak alkalmazzák több EU-s intézkedést. Legalábbis nem úgy alkalmazzák, hogy kellene. Véleményem szerint egy másik fontos kérdés, hogy a rugalmassággal a mechanizmuson keresztül nem sikerült azt elérni, hogy ne legyen diszkrimináció a köztámogatás, a kaptámogatás területén az egyes szektorok között, illetve az egyes gazdaságok között. A kérdésem tehát az, hogy akar-e e tekintetben bármit tenni a bizottság? Köszönöm. Poszel De Castro, pani profesor. De Castro képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Köszönöm, hogy eljöttek a szakbizottságunkba. A következtetésekhez szeretnék hozzá szólni. Szerintem a rugalmasság és a döntések újra nemzeti szintre levitele között a határ az, az nagyon keskeny, tehát fontos, hogy a kapban azért túl nagy lépéseket ne tegyünk. Ugyanakkor a termeléstől függő támogatások területén bizonyos tagállamokban főleg, ha nagyobb rugalmasságot fognak kapni az omnibus rendeletben, ugye a szakbizottságunk ezt javasolta, akkor akár anticiklikus módon is lehet alkalmazni majd az intézkedéseket, és akkor így a termelésre függő támogatás természete megváltozna, és itt nem a renacionalizálás szolgálná, hanem pont ellenkezőleg a tagállamok tudnák támogatni azt, hogy bizonyos rossz években a jövedelem szintet biztosítsák a gazdáknak. Az omnibus rendeletben egy ilyen éves szintű rugalmasságot javaslunk. Erről mit gondolnak? Alex Garcia képviselő. Nem tudtam, hogy ilyen hamar fel fog szólítani, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretném azt elmondani, hogy a tanulmány ugye a jelenlegi rugalmasságot vizsgálja, de Castro úrral egyetértek, hogy pozitívak a mostani intézkedések, a közvetlen kifizetés a vidékfejlesztés területén, eléggé vonzó kell, hogy legyen, és eléggé hasznos kell, hogy legyen ahhoz, hogy a célokat szolgáljuk, a kap céljait. De azért én sokkal tovább nem lépnék, már csak azért is, mert ha tovább lépünk, akkor ez azt jelenti, hogy a piaci szabályokra is kiterjesztenénk a rugalmasságokat, rugalmassági lehetőséget, és ez viszont kockáztatná az egységes piacot. Ez számunkra egy vörös vonal. Ezért egyetértek azzal, hogy a jelenlegi határok, ezeket lehet javítani minimálisan, lehet módosítani, de semmi esetre sem bővíthetjük ki más intézkedésekre, mert ahogy mondtam, a kap nem kerülhet újra a tagállami szintre, ez számunkra vörös vonal. Aguilera. Aguilar képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tálőink asszonyhoz lenne egy kérdésem. Nem volt egyetemű számomra az ő állásfoglalása, mert beszélt a rugalmasság pozitív aspektusairól, azt mondta, hogy tovább is lehetne lépni specifikus esetekben, de nem tudom, hogy az értékelése az negatív vagy pozitív a tekintetben, hogy a kap céljait szolgálják-e a rugalmassági intézkedések. Én úgy gondolom, hogy az utolsó reform flexibilitási rugalmassági intézkedései lehetővé tették a tagállamok számára, hogy a kap költségvetését szinten tartsa, és specifikusan a közvetlen kifizetés területén, a második pillére ez igaz, de az nem egyértelmű számomra, hogy valóban a kap céljait szolgáljuk-e. Tehát persze lehet változtatni a rugalmasságot, van, aki abszolút pozitívan értékeli, de nincs differenciálás a zónák, régiók között. A rugalmasság lehetővé tette bizonyos tagállamok számára, amelyek historikusan erre jogosultak, hogy a, egy bizonyos költségvetés költségkeretet föntarthassanak, de nem egyetem valóban a célokat szolgálta -e. Azért főleg, mert nagy problémák előtt állunk. Az egyik nagy probléma a fiatalok kérdése, ugye értékelést fogunk meghallgatni a számvevőszék részéről is, ahol az fog szerepelni, hogy a fiatal gazdákat szóló program vagy politika nem hozza a szükséges eredményeket. Ezért szeretném tudni, hogy a köz, kö, konkrétan a fiatalok szempontjából is a kapcélokat tudjuk-e szolgálni a rugalmassággal, mert itt inkább negatív eredményeket látunk, főleg a fiatalok területén, az aktív gazdák területén, és nem akarom őket se kihagyni, de főleg a fiatalokra igaz, igaz ez Kadem a képviselő. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az izgalmas kérdés, vagy dolog mindig az, hogyha egymás után több előadást is meghallgatunk. A számvevőszég külön jelentése lesz a következő napi rendi pont, és ott is szó lesz majd a rugalmasságról, de szerintem a számvevőszék más következtetéseket fog levonni kicsit előbbre szaladtam a számvevőszégi jelentéshez. A minél nagyobb a rugalmasság egy tagállamban, természetesen annál nehezebb lesz nyomon követni, nem csak a számvevőszék, hanem a parlament számára is, hogy az európai forrásokat valóban célzottan használják-e fel, és az alapvetően a kapban kitűzött célok elősegítéséhez hozzájárulnak e, ezek a források. Ugyanis nyilvánvaló, hogy a célokat előzetesen definiáljuk, és azután az a feladat, hogy ellenőrizzük, hogy sikerült a célokat elérni. Itt az európai költségvetés nagyon nagy részét költsük el, anélkül tulajdonképpen, hogy meg tudnánk-e határozni, hogy vajon az európai, az EU-s közpénzekkel valóban sikerül-e EU-s többletértéket elérnünk. Ez egy nagy veszély, és ezt a kérdés komplex Zoomot is jó lenne megbeszélni, majd amikor a fiatal gazdákról is beszélünk, hiszen ott is felvetődik, hogy ez a flexibilitás, a rugalmaság hova vezethet. A bizottság képviseletében eh, akkor hallgassuk meg Kutúringot. Köszönöm, elnök úr. Szeretnénk mindenek előtt eh, arra a kérdésre reagálni, ami a kis termelőkre vonatkozott, és hogy mik a bizottság szándékai velük kapcsolatban tulajdonképpen nem könnyű többet megtenni annál, mint amit a, amennyit a tagállamok megengednek nekünk, és konkrétan a kis termelők vonatkozásában például a kifizetések szétosztásánál egy 30%-ot még a nemzeti borítékból is hozzá lehet tenni, és át lehet csoportosítani a nagy gazdaságoknak adott támogatást a kis termelők felé, de sokan nem élnek ezzel a lehetőséggel. A közös, közvetlen kifizetések rendszerében is teljes konverziót is lehetne alkalmazni, vagy legalábbis egy részleges konverziót, és ezzel a kis termelők problémáin talán lehetne jobban segíteni. A kérdés az, hogy a tagállamok mennyire használják fel, vagy mennyire jól használják fel a, a rugalmasság lehetőségét, amit azért kaptak, hogy a célokat könnyebben meg tudják valósítani, most konkrétan a kistermelők esetében is. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon sok hozzászólást meghallgattunk. Természetesen az Európa európai országokban sok a különbség a mezőgazdaság tekintetében is a tagállamok között, a gazdaságok mérete, éghajlat, hagyományok, vezetési módszerek, körülmények tekintetében is, aztán ott vannak a hegyvidéki területek, tehát mindenképpen diversifikációra van szükség, különböző megközelítéseket kell alkalmazni. És az eltéréseknek azután lesz hatása. Mindig az a kérdés, hogy fel lehet e tartani a versenyt, és az agrár gazdasági főigazgatóságnak mindig foglalkozni kell a versennyel, mint tényezővel, a termeléssel. Ez pedig behatárol bizonyos kifizetési lehetőségeket a tagállamokban. Ha a tagállamok egy adott irányba akarnak tovább lépni, akkor mindig arra is gondolni kell, hogy amit szándékoznak, az a bizottság számára elfogadható-e, azután a költségvetés is behatárol természetesen lehetőségeket. Hogyan tudunk ennyi szempontot egyszerre figyelembe venni? Most önnek adom meg a szót. Döntsék el, hogy ki válaszol először, és kérem, hogy maximum 10 percbe próbálják meg a válaszokat. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok, azzal kezdeném, hogy kitérek néhány kérdésre. Mindenek előtt köszönöm, hogy ilyen jó kérdéseket tettek fel, és magvas észrevételeket fogalmaztak meg. A rugalmasság a közös agrárpolitikának egy olyan eleme, ami valóban igényli az ilyen eszmecseréket. Sok kérdés és észrevétel kapcsán érezhetők, hogy kicsit aggódnak amiatt, hogy a rugalmasság milyen hatással lehet a versenyre valamint arra a képességre, hogy a kap számos célját meg tudjuk valósítani. Az én értelmezésemben az állami politika ott kezdődik, hogy megnézzük a társadalomban, milyen, melyek azok a problémák, amelyeket meg kell oldani és amikor általános szinten beszélünk a kap célkitűzéseiről, a természeti erőforrások fenntartható kiaknázása, kohézió, hátrányos helyzetű területek, stb., addig viszonylag könnyű még az összes kérdés el, fel, fel foglalkozni. De amint elkezdünk nagyobb bonyolult részben megoldhatatlan kérdésekkel foglalkozni, ahol, ahol nincs megoldás, ahol csak alkuk vagy kompromisszumok révén léphetünk előre, nos ilyen kérdés is a verseny, illetve a rugalmasság, illetve a termeléshez kötött támogatások kérdése. Itt konkrét strukturális problémákat találunk a bizonyos ágazatokban. És ott ebben az ágazatban, ha megoldunk egy problémát, akkor újabb problémákba, akár strukturális problémákba ütközünk. Mondjuk két hasonló gazdaságot, ha veszünk, két szomszédos országban, elég hasonló termelési feltételek között működnek, de mondjuk két teljesen más módon rezsimben alkalmazzák a közvetlen kifizetések rendszerét, akkor már rögtön torzulásokat tapasztalunk. Ugye annyi támogatást kellene kapniuk kritériumok alapján, de miután a rugalmasság opcióval lehet élni, a két tagállam pedig esetleg teljesen különböző politikát és rendszert alkalmaz. Ez, ez ilyen túlzásokat elkerülhetjük, hogyha fenn akarjuk tartani a célzottság, a célirányosságnak ezt a jelenlegi szintjét. Azaz, hogyha a célirányosságnak ezt a mostani szintét megtartjuk, akkor különböző strukturális, szociális, demográfiai probléma meg fog maradni a közös agrárpolitikában. És elkerülhetetlenül kerülünk, szembesülünk az ilyen problémákkal, hogy sok minden nem méltányos, 1992 óta a történeti vesztességeket a közvetlen kifizetésekből akartuk kompenzálni, most a jövőben megint csak valamilyen kompromisszumra lesz szükség. Tehát egyrészt a múltba is kell néznünk, a historikus referenciértékekkel foglalkoznunk, de a jövőbe is kell tekintenünk. Ezért ez, ez elkerülhetetlen és nagyon komolyan, intenzíven, részletesen meg kell vitatni ezeket a kérdéseket, hogy különböző kompromisszumos megoldásokat tárjunk fel. Ez a politika feladata. Itt nincs objektív valóság, hanem mindig csak különböző alkuk, kompromisszumok, bizonyos kérdések mellett és ellene szóló érvek, amelyeknek az egyensúlyát kell megtalálni. Ugyanez vonatkozik arra, hogy a gazdaságok szintjén minden egyre komplexebbé válik, és ezzel is foglalkozni kell. Sokan önök közül számokat szeretnének hallani, és arról, hogy a rugalmasság számszerűsítve is hogyan befolyásolja az üzemstruktúrát és a fiatal gazdák helyzetét. Sajnos ez a tanulmány, hát a tanulmánynak voltak korlátai, és ezért inkább minőségi elemzést végeztünk, és nem kvantitatív eh, elemzést, de nyilván ezeket a kérdéseket is tanulmányozni kell megfelelő kutatások keretében kvantitatív elemzés is kell majd végezni. Azt hiszem, most ennyi elég volt, és Ida folytatja. Lényegében Igen, most fel van kapcsolva a mikrofon. Tehát lényegében mondhatjuk azt, hogy a rugalmasság válasz lehet eh, a gazdaságok struktúrájában, a körülményekben kapcsolat, eh, körülményekben rejlő különbségekre. Itt ugye nagyon sokszínű a mezőgazdaság az EU-ban. Amikor mindennel az EU szintjén akarunk foglalkozni, Nos, ez borzasztóan nehéz, talán lehetetlen is. Eh, a szlovéniai, hollandiai, finnországi vagy spanyolországi helyzettel eh, egyszerre foglalkozni. Ezért a rugalmasság jó megoldás, mert a rugalmassággal kezelni lehet azt, hogy a körülmények, a mm, kondíciók az EU szintjén nagyon-nagyon eltérőek. A gazdákkal szemben alkalmazott nemzeti hozzáállás is eltérő, valahol a fiatal gazdáknak még több támogatást adnak, van, ahol a beruházást, a korszerűsítést támogatják jobban, más tagállamban megint más opciót alkalmaznak. És a végén elég nehéz a kommunikáció, nehéz elmondani a gazdáknak, hogy mondjuk egy holland gazda miért kap ilyen vagy olyan támogatást, vagy tehet meg ezt, meg azt, és egy ész, amit például egy ész gazda nem tehet meg. Kérdés az, hogy a kap intézkedéseit a tagállamok hogyan hajtják végre a döntés hozattal szintje elmozdul az EU szintről a tagállami szintre. Ott dől el, hogy a kap intézkedéseit hogyan hajtják végre. És mindig lesznek különbségek, mert a e, feltételek is e, különbözőek. Elhangzott egy kérdés a különböző szenáriókra, forgatókönyvekre vonatkozóan. Azt mondta a képviselő, hogy a jelenlegi status quo fenntartása, azaz, hogy maradjon meg a rugalmasság a közvetlen kifizetéseknél, és a második pillérben is, viszont elég csalódást okoz, hogy nincs rugalmasság a KPS-ben. Amikor a rugalmasággal kapcsolatban például a közös piacszervezés intézkedésekre gondolunk, hát hogy kezdenénk, hogyan lehetne ott bevezetni bármilyen rugalmasságot a KPS-ben? Úgy tűnik, mintha itt egyfajta Brexit-féle szenárió képe merülne fel ugye mi a kapcsolat a nemzeti agrárpiacok és az EU-s agrárpiacok között, erről már nem beszélünk, mert van egy közös, egységes piac. A vidékfejlesztés intézkedések és a közös kifizetések kapcsán, hogyha lenne egy egységes módszer, az, az hogy nézne ki, akkor, akkor mit csinálnánk? egyáltalán lehetséges lenne ilyen teljes egységes alkalmazás. Ezeket a kérdéseket mi is feltettük, és a következtetésünk az volt, hogy a jelenlegi rugalmassági modell tulajdonképpen a legjobb opció jelenleg. Thomas, folytatod? Igen, még itt maradt néhány kérdés. Elhangzott, hogy nem elég nagy az átláthatóság, ezt is, ez is egy bíráló megjegyzés volt, és egy túl nagy a komplexitás. Ez így van. A rendeletekben még viszonylag érthető minden, ami a rugalmasságról szól, de hogyha elmegyünk a gazdákhoz, a helyben, és ott próbáljuk megbecsülni azt, hogy a rugalmasságnak milyen, milyen hatása például a fiatal gazdákra, vagy milyen környezetvédelmi eh, előnyök és hátrányok eh, vetődnek fel. Nos, a komplexitás mértéke igazából nagy teher az értékelés eh, számára, nagyon megnehezíti az értékelést. Ezért azt hiszem, hogy az evidencia alapú gondolkodást itt elfelejthetjük. Köszönöm szépen. Megkaptuk a válaszokat a szakértőinktől. még eh, részletesebben is elmondták, hogy eh, a jövőben hogyan képzelik el, hogyan folytatódhat majd az eszmecsere. Nagyon örültünk annak, hogy most eljöttek, és meghallgattuk őket, köszönjük a nagyon érdekes beszámolókat. Biztos vagyok abban, hogy nem utoljára találkoztunk velük. Na most, mielőtt áttérnénk a következő napi rendi pontra, szeretném üdvözölni a vendégeinket, akik közben megérkeztek. Köszönöm Önöket itt Brüsszelben, a szakbizottságban. És most térjünk rá akkor a következő napi rendi pontra. A következő pont tárgya az Európai Számvevőszék egy külön jelentése. Janusz Wojciechowski úr készítette el ezt a jelentést, aki korábban az Európai Parlamentnek és ennek a szakbizottságnak is tagja volt. Szeretettel üdvözlöm Wojciechowski urat. Nagyon jól ismered ezt a témakört, amiről be fog számolni nekünk, hogyan tudjuk célzottan támogatni a fiatal gazdákat, E, nyilván, hogy ezzel a kérdéssel e, még sokat fogunk foglalkozni, amikor a kap jövőjéről lesz szó. Tudjuk, hogy mi a probléma, e, elidősödés a mezőgazdaságban, egyre kevesebb a fiatal gazda. Milyen eszközöket, milyen intézkedéseket lehetne hozni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, különösen a, a tekintetben, hogy minél több fiatal kezdjen a mezőgazdasági tevékenységbe. Nem is én kívánom itt megtartani a bevezetőt, biztos, hogy te ezt sokkal jobban megteszed, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Cseszlav. Kedves kollégák, köszönöm a meghívást, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom az számbevőszék jelentését. Third report uh, in the court in which our... Mm, Ez a harmadik jelentés, amelyben Én voltam a jelentéstevő, és az első mezőgazdasági tárgyú jelentésem. Köszönöm szépen még egyszer tehát a lehetőséget, hogy bemutathatom ezt a jelentést, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben zajló vita, különösen az Agriban zajló vita szempontjából fontos lehet az információ, amit megosztok önökkel, amely a közös agrárpolitika jövőjéről, jövőjére vonatkozik. Egy évvel azután vagyok most itt önöknél, hogy kineveztek számvevőnek. Hölgyeim és uraim! Ellenőrzésnek vetettek alá a fiatal gazdáknak folyosított EU-s támogatásokat, és már a címmel megmutatkozik a probléma, ugyanis a fiatal gazdáknak juttatott EU-s támogatásokat a generációváltásra kellene célzottan felhasználni. Szeretném elmondani, hogy szerintem melyek a legfőbb következtetések, amelyek levonhatók a tanulmányból. Nos, a jelentés bevezetőjében megtalálhatjuk, szerintem az egyik legfontosabb információt. Ez pedig arra mutat rá, hogy az elmúlt évtizedben a gazdák populációja az, egyes, az, e- az Európai Unióban 2005 és 2013 között, tehát ez nem egy teljes évtized, csökkent, mégpedig 14,5 millióról 10,7 millióra csökkent a lélekszámuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy évtized alatt több mint 400 ezer, egy év alatt több mint 400 ezer gazdaság tűnt el, havonta több mint 30 ezer gazdaság. Több mint ezer gazdaság tűnt el napi szinten az Európai Unióban. Ez úgy gondolom egy nagyon fontos kihívás politikailag, nem a mi szempontunkból, a szemvő szempontjából, hanem egy politikai kihívás megfelelően értékelni ezt a helyzetet, és megtalálni a megoldást a jövő szempontjából. Ez a dia mutatja, hogy pontosan mely korcsoportban milyen mértékben csökkent a gazdák száma. A fiatal gazdák körében is azt láthatjuk, hogy a populáció csökkenésen ment keresztül 2005 és 2013 között, tehát ugyanabban az időszakban 3,3-ról, 3,3 millióról 2,3 millióra csökkent a számuk. Talán először ezt a diagramot mutatnám meg önöknek, amely mutatja, hogy milyen problémával is van dolgunk. A középső piros vonal azt mutatja, hogy uh, hogyan alakult a fiatal gazdák uh, számaránya, hagyományosan a 44 év alatti gazdákat tekintjük fiatal gazdáknak a lakos, az összlakossághoz mér, mérve az arányuk körülbelül 40%-ot tesz ki. A piros vonal fölött a kéket láthatjuk. Ez ennek a korcsoportnak a foglalkoztatottságát mutatja. Ez körülbelül 50%-os. A mezőgazdaságon belül viszont csak körülbelül 20%-os A gazdák 20%-a 44 év alatti Európában, 80%-uk esetében pedig életkoruk meghaladja a 44 évet. Visszatérek a korábbi diához. Itt láthatjuk a gazdák populációját, ez az alsó vonal. 3,3 és 2,3 millió közötti a számuk. A piros vonal pedig a gazdaságok, a fiatal gazdák által tulajdonolt gazdaságok átlagos méretét mutatja, amely növekedésen ment keresztül, korábban 12 hektár volt az átlag, nem, nem, javítja magát az előadó. 18 hektár volt az átlag, és most már 24 hektár ez az átlag. Az alábbi táblázatban láthatjuk a különböző adatokat. amelyek azt mutatják, hogy 2005-ben mekkora gazdaságokkal rendelkeztek a fiatal termelők. 57,7 millió hektárról beszéltünk 2005-ben, 2013-ban 51,9 hektár. Most a talán legérdekesebb függeléke következik a jelentésünknek, ez a kettes függelék. A benne szereplő információk, adatok azért érdekesek, mert vázolják tagállami bontásban a helyzetet. A legfiatalabb gazdák ők a 35 év alattiak, ez a táblázat bal oldalán látható ez a kategória. Az ő kategóriájukban tehát csak két olyan tagállam van, ahol a százalékos számarányuk meghaladja a 10 százalékot, ezek Ausztria és Lengyelország. A másik oldalon a legidősebb gazdákat tekintve, akik 65 évnél idősebbek, ez a táblázat jobb oldalán látható tehát. Az ő esetükben csak három olyan tagállam van, ahol a százalékos arányok kisebb 10 százaléknál Németország, Ausztria és Lengyelország, ez a három ország. Ezek viszont olyan tagállamok, ahol a 65 év fölötti gazdák populációja alacsony, Portugáliában viszont 50% százalék fölötti a számarányok. Ez is azt mutatja, hogy mekkora különbségek mutatkoznak meg a tagállamok között. Zöld színnel jelöltük azokat a tagállamokat, ahol egyfajta generációváltást figyelhetünk meg. Uh, increasing the, the, the percentage of the young farmers. We can observe... Például Portugáliában, elnézést, Bulgáriában javítja magát az előadó. Bulgáriában tehát uh, a 35 és 44 év alatti gazdák esetében egy növekedést látunk, ami a számarányt illeti Németországban ugyanígy, Franciaországban a 35 évnél fiatalabbak esetében tapasztalhatunk növekedést, Litvániában, Máltán, Romániában mindkét kategóriában, Szlovéniában, Szlovákiában, és a jobb oldalon pedig megjelöltük azokat a tagállamokat zölde, ahol a legidősebb, tehát 65 évnél idősebb gazdák száma csökken. Bulgária, Németország, Franciaország, Olaszország, Litvánia, Ausztria, Lengyelország, Románia Szlovénia és Szlovákia sorolhatók ide. A tagállamok többségében azonban nem látunk egy ilyenfajta nemzedékváltást. Inkább azt látjuk, hogy a generációs struktúra szétesőben van. mik a főbb következtetéseink, és mik az ajánlásaink. Yeah. Ah, so sorry. <laughs> That is, yes. First, I'd like to, to, to remind what was the, the audit question. Először is emlékeztetnék arra, hogy a vizsgálatunk során milyen kérdéseket vizsgáltunk. Vajon az EU-s eh, gazdáknak folyosított támogatása célzottan hat-e a nemzedékváltásra? Hát a választ már leolvashattuk a grafikonokon és a táblázatokból. Franciaországban két régiót vizsgáltunk, Spanyolországban Andalúziát, Lengyelországban ismét két régiót vizsgáltunk meg, Olaszországban szintén kettőt, Emilia, Románia és Púlia. Mik a fő konklúzióink, mik a fő következtetéseink? Nos, az első következtetés az, hogy az EU-s támogatás célkitűzéseit nem definiálták, meg, nem határozták meg megfelelően, és a várt hatás sem teljesen világos. Ezért az ajánlásunk úgy szól, jobban kell meghatározni azt, hogy kit kívánunk támogatni Európában, és hogy milyen eredményeket várunk a támogatástól. A következő konklúziónk az, hogy nem elemezték, nem vizsgálták megfelelően a fiatal gazdák szükségleteit, ezért a támogatások formája, volumene és időzítése csak részben tudja fedezni a fiatal gazdák szükségleteit. Az ajánlás az, hogy a beavatkozás logikáját át kell alakítani, javítani kell, és smart célokat kell meghatározni. Emellett úgy találtuk, hogy az EU-s támogatás nem, nem, cél, nem eléggé célzott, célzottabbá kell tenni a támogatásokat, ez az ajánlásunk annak érdekében, hogy ösztönzőket teremtsünk a gazdák számára, hogy megmaradjanak az ágazaton belül. És az utolsó következtetésünk, kevés bizonyíték támasztja alá azt, hogy az EU-s támogatás segítette volna a fiatal gazdákat, és elősegítette volna a nemzetékváltást. Az ajánlás az, hogy a monitoringot és az értékelési rendszert javítsuk az adatgyűjtés érdekében azért, hogy a szakpolitikai döntéshozatal számára releváns információkat lehessen gyűjteni. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, úgy gondolom, hogy a jelentésünk rámutat arra, hogy milyen súlyos problémákkal küzdködnek a fiatal gazdák, de nem csak a fiatal gazdák. Úgy gondolom, hogy a kap hatékonyságával is általában véve gond van. Remélem, hogy az általunk szolgáltatott információk elősegítik majd a kap jövőjéről folytatott vitát itt az Európai Parlamentben. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Elnézést, még egy dolog, tájékoztatnám önöket, hogy a balomon Lorenzo Pirelli ül, aki a vizsgálatért felelős osztály felelőse, Szívesen válaszolok a kérdéseikre, de persze a kollégák is szívesen rendelkezésükre állnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most először is a képviselők kérdéseit hallgatjuk meg. Még egyszer szeretném megköszönni Jánosnak és munkatársainak az elmondottakat, azt kérném, hogy egy-két percben mondja el mindenki Mondandó mondandója, Garcia asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Régóta ismerjük a Tina itt a parlamentben, és mindig szívesen hallgatjuk meg. Kicsit csodálkozunk azon, amit mondott. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a generációváltás nagyon fontos. Az intézkedések működnek hazámban, a gazdák 3%-a volt, 35 a 13% volt, 3% volt eredetileg a 35 év alattiak, most pedig több mint 5%. Ez nem nagy eredmény, de azért mégiscsak valami megindult. Szerintem lehet javítani a helyzetet. A tanács, vagyis Spanyolország a tanácsban már elmondta, hogy fontos lenne az omnibus rendeletet arra használni, hogy helyre tegyük azokat a dolgokat, amelyek nem működnek. Úgyhogy szerintem jók ezek az intézkedések, de ezek nem összehasonlíthatók az első és a második pillér. Önök kritikázálnak egy régiót, Andalúziára van szó, az egyik, hogy hosszú időszak óta próbálják az eseteket meg feldolgozni, megoldani. 2013-20-as időszak ugyanolyan rossz volt, mint a, a 2007-13-as időszak. Igazából 6 hónapos késedelemről van csak szó, és Andalúzia pedig 17 hónapot alkalmaz. Ez a mostani 2014-ben induló időszakra is érvényes, ez a kérdésem. Aztán az igaz, hogy a pénz Andalúzia 2015-17-ben kötött el a pénzét, és most ugye nincs már forrása a megoldásokhoz. A kérdésem, a Andalúz tartványi vezetőség, a vidékfejlesztési uh, pénzeket át tudná sorolni a fiatal gazdák támogatására, hiszen ez egy nagyon fontos cél. Andalusziában, hogyha más problémát is találtak, akkor kérem, hogy ezekről számoljanak be. Fontosak, hasznosak ezek a támogatások, és kétségtelenül szükségesek. Köszönöm szépen, Kaputo képviselő. Köszönöm, köszönöm elnök úr. a úrnak szeretnék összetett mondani a beszámolóért. A jelentés nagyon hasznos. Én vagyok az előadója a fiatal gazdákra vonatkozó rendszer végrehajtásáról szóló jelentésnek. Teljes mértékben egyetértek az értékeléssel a generációváltás tekintetében az Európai Unióban a fiatal gazda és a fiatal gazdák kapcsolatos kérdések nincsenek pontosan meghatározva. Nincsenek meghatározva pontosan az eredmények, az elvárt célok. Mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk támogatni a generációváltást, biztos, hogy pontosabban kéne a célokat meghatározni. Ami pedig a kifizetéseket illeti ezen a területen, a fiatal gazdáknak szóló kifizetéseket, én is látom, hogy az egyes pillér és a kettes pillér között hiányzik a koordináció, valamint a nemzeti intézkedésekkel kapcsolatos koordináció is hiányzik. A monitorozás kérdése is komoly, komoly kérdés, problémás, hiszen nem kínál megfelelő jelzőket, indikátorokat. A kérdésem az, hogy hogyan lehetne javítani ezt az értékelést. Biztos, hogy javítani kell a befektetés vagy a beavatkozási logikát, pontosabb definíciókat kéne alkalmazni, a célok, az általános célok tükrözése tekintetében ugye a generációváltás területén, és célzottabbak kellene, hogy legyenek az intézkedések, amelyekkel a projekt kiválasztása történik, üzleti tervet is kéne használni ehhez a döntéshez, majd biztos, hogy a közeljövőben részletesebben meg tudjuk tárgyalni ezeket a kérdéseket. Minden esetre szeretnék arra emlékeztetni, hogy az Agri Szakbizottság kért egy tanulmányt, amiről hamarosan eszmecserét fog folytatni az Európai Parlament. Úgy gondolom, hogy az is egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy a számvevőszékkel is egyeztessünk, és megvitassuk, hogy hogyan lehet a jelenlegi jelentés eredményeit minél jobban figyelme venni. Köszönöm szépen! Igen, tudjuk, hogy ez a kérdés mindenkihez közel áll. Sajnos kevés az időnk. Vazú képviselő kapja meg a hely szót. Oui, merci, président. Alors, je crois que... Köszönöm, elnök úr. Igen, valóban generációváltásra van szükség a mezőgazdaságban, de ahhoz cselekednünk kell. Az első fontos intézkedés mindenképpen, hogy le kell állítani a korábbi szakpolitikát, 14 ezer vagy 14.500 volt 2005-ben, 2013-ban 10 ezer fölött volt még a szám, és pedig 10 ezer alatt van. Tehát ez mutatja, hogy nem sikeres a kap. A szakmát elhagyják a fiatalok, nem veszik át a családi gazdaságot, hiszen nehéz a munka, illetve a jövedelem sem megfelelő, ugye eladósodási problémák is felmerülnek, stb. stb. Hát ezért nincs ma elég mezőgazdasági vállalkozó. Nem adósságot akarnak, hanem árat akarnak, ez az ő véleményük. 2004 óta egy régió képviselője vagyok, és a mi régiónkban sem változott a helyzet közszolgáltatás e területén sem, a hálózatok szempontjából sem. A helyzet nem változott. Az biztos, hogy nagyon bonyolult a fiatal gazdák letelepetését támogatni. Meg kellene vizsgálni, hogy mik az ő igényeik. Hallgassuk meg őket hallgassuk meg, hogy tehát nem intézkedéseket kéne rájuk terhelni, hanem meg kéne kérdezni, hogy őnekik mire van szükségük. Aztán kéne több koordináció a tagállamok és az EU között, vannak olyan fiatalok, akiknél túl magas az eladósodás, valójában csökkenteni lehetne a szakadékokat, és a mm, jelenleg ezeket a problémákat szerettem volna említeni. Köszönöm. Hágos képviselő. Köszönöm szépen, mondja Hajbuk képviselő. Köszönöm szépen ezt a jelentést, amely nem csak, hogy hasznos a számunkra, de sajnos aggasztó is. Úgy gondolom, hogy a kirajzolódó tendencia ellen kell fellépnünk. Két dolgot szeretnék még elmondani. Egyrészt, hogyha a támogatások területén a kor, az életkor szerint különbséget teszünk, akkor ez nem feltétlenül hasznos, még akkor is, hogyha valaki 44 éve, évnél idősebb, esetleg egzisztenciát akarhat alapítani, és ezért számot tarthat támogatásra. Még egy dolog, az olyan gazdaságok esetében, ahol a nem tisztázott a következő generáció szerepvállalása, ott tanácsadással kellene segíteni az adott gazdaság fennmaradását, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor lehet, hogy ez az adott gazdaság szépen lassan elhal, és olyan gazdaságokkal ö, lesz dolgunk, amelyek azok számára, akik egzisztenciát alapítanának, nem lesznek érdekesek. Hogyha időben elkezdjük a munkát ezen a téren, akkor esetleg megteremthetjük az előfeltételeit annak, hogy megmaradjanak ezek a gazdaságok. Nyilvánvalóan ennek a folyamatnak mindkét fél számára kedvezményesnek kell lennie, és mindkét fél esetében végig kell kísérni ezt a folyamatot. Itt még nagyon nagyok a hiányosságok, ezekről már hallhattunk részben, és biztos vagyok abban, hogy a válaszban is hallunk még további hasonlókról. Andrew képviselő, köszönöm szépen elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a az előadónak, hogy eljött a szakbizottságunkba, és hogy beszámolót tartott erről a témából. A kérdés a gaz, generációváltás kérdése az egy nagyon fontos kérdés, nem jelentéktelen, és ezért is érdekes ez a jelentés. Jobban kéne idővel nyomon követni a fejlődéseket, a fejleményeket, a fiatal gazdák letelepedését. Szerintem inkább minőségi jellegű számokra lenne szükség az értékeléshez, hiszen hogyha pontos jó döntéseket akarunk hozni a jövő szempontjából, akkor fontos, hogy a megfelelő adatok állnak rendelkezésre. Kérdésem, hogy letelepedésre vonatkozóan vannak-e adataink, illetve a letelepedés követően is vannak-e adataink néhány év elteltével. Aztán a letelepedés sikerét százalékban lehet-e mérni. Aztán meg lehet-e határozni, hogy a siketelenségnek mi az oka, tehát ha minőségi vagy mennyiségi adatokat nézzünk, akkor is meg kéne nézni az értékelés során, hogy valójában mi az oka a sikertelenségnek, és ez, mindez fontos lenne a reform jövője szempontjából. Ennyi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Emlékszem, hogy a legutóbbi ciklusban elég sokat lobbiztunk a fiatal Elég sokat lobbiztak a fiatal gazda érdekképviseleti szervezetek, hogy a bizottságnak tennie kell valamit az érdekükben. Szerintem egyébként lehetetlen helyzetbe hozva ezzel a bizottságot. Megnövelték a fiatal gazdáknak folyósítandó támogatásokat, de lényegében ez ahhoz az eredményhez vezetett, hogy még mindig az idősek vezetik érdemben a gazdaságot. Nagyon nehéz ellenőrzést vagy vizsgálatot folytatni egy ilyen helyzetben, és én azt gondolom, hogy egyébként is teljesen rossz irányba haladunk. A nemzedékek, a nemzedékváltás, mint olyan divatos fogalommá vált, de hát felmerül, hogy gond van-e egyáltalán, mert az én hazámban még mindig megműveli valaki a megművelendő területeket. Nem tűnik számomra úgy, hogy itt valamiféle válsághelyzet lenne, de felhívnám a figyelmet Velszre, ahol egy fiatal ember nem régiben megállapodást kötött egy földbirtokossal, aki egy tejtermelő gazdaságot működtet. Ez a fiatal ember tudta, hogy mit tesz, bevásárolta magát ebbe a gazdaságba, és aztán más gazdákat is megközelített ugyanezzel a modellel, és aztán végül fiatal gazdák működtek alatta egyfajta alvállalkozóként, személy, szerintem ez fantasztikus megközelítés. Jó lenne, hogyha meghívnánk ezt a embert ebbe a szakbizottságba, hogy többet mondjon nekünk, meséljen nekünk erről az újfajta modellről. Köszönöm. Agilera képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni a Vacikovszki alelnök urat. A jelentés rendkívül fontos. A következtetések során azt mondta, hogy a számvevőszék számára is aggályos a helyzet. A kap célja nincs pontosan meghatározva a fiatal gazdák tekintetében. A, fiatalok a fiatalokkal kapcsolatos szükségeket nem vették figyelembe, a fiatalok igényeit nem vették figyelembe ezek olyan meghatározások és olyan megállapítások, amelyek alapján azt kell, mondjuk, hogy valami történik, és az intézkedések ellenére ugye a fiatalok nem aktívabbak a gazdaságban. Egy konkrét kérdés, nem tudom, hogy történt-e ilyenfajta értékelés. Azt láttuk, hogy a jelenlegi reform 2%-os eredményt mutatott a fiatalok területén a közvetlen kifizetésekben. A tagállamok azt mondják, hogy nem tudja felhasználni ezt a pénzt, hát ez, ez egy precedens helyzet. Valamit nem tudom, hogy kell-e változtatni, minden esetre az adatok magukért beszélnek. A kérdésem az, Spanyolország esetére vonatkozik, erre asszonyt is meghallgattam, ugye úgy tűnik, hogy minden jól működik Spanyolországban, és semmi nem működik Andalúziában. Az én régióm a végtermékek, mezőgazdasági végtermék szempontjából 25%-ot képvisel, és ugyanakkor sokkal alacsonyabban részesedik a forrásokból. Nem specifikusan a saját régiómra szeretnék rákérdezni, hanem inkább a többi tagállamra. Miért nem, miért ez a képtelenség a tagállamok részéről? Miért nem tudják a tagállamok a hatékonyan felhasználni ezeket a pénzeket, és ebbe beleilleszteném Spanyolországot is. Miért nem tudják a tagállamok aktívabban végrehajtani ezeket az intézkedéseket? Ugye a 44 év alattiak, hogyha 20%-at képviselnek, az alacsony, tehát ez nem biztosítja a generációváltást. Mik a nagy akadályok? Dorfman képviselő. Ähm, Köszönöm szépen, Wojciechowski úr, nagyon érdekes volt, amit elmondott. Ez a kérdés nagyon sokszor megérdemli az eszmecserét. Nagyon érdekes volt, ahogy rámutatott arra, hogy mennyire eltérő a helyzet a tagállamokban. Azt is megnézte, hogy a társadalombiztosítási rendszerek hogyan néznek ki a tagállamokban? Ausztria ön szerint nagyon pozitív példa. Nos, Ausztria, Ausztriában az adott társadalombiztosítási rendszernek révén 60 éves kor előtt nem mennek nyugdíjba a gazdák, és utána adják át az gazdaságot. Más országokban 65-67 év kor, éves korban mennek csak nyugdíjba. Gondolkozunk el azon, hogy mit tegyünk a jövőben, hogyha a kap jövedelem támogatási rendszer, érdemes lenne el gondolkozni azon, hogy ugyanannyi támogatást adjunk a már nyugdíjban eh, lévő gazdáknak, mint a még aktívaknak. A következő generációkra is kell gondolnunk. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a prezentációt is a fiatal gazdák definíciójával kapcsolatban. Erre van egy logikus eh, magyarázat. A román gazdák szempontjából mi rákérdeztünk erre, és úgy gondolom, hogy más tagállam számára is problémás a definíció hiánya. Aztán van egy plusz feltétel is, a gazda aktív kell, hogy legyen egy gazdaságban, akkor vegyünk egy gazdát. Ugye ezek a gazdák befektettek a vállalkozásukba, és egy bizonyos időszak elteltével támogat, pénzügyi támogatásra van szükség. Egyszerűen nincs több pénzügyi forrásuk, és sokszor nem kapnak támogatást. Az egész rendszernek a logikája nem működik, ezt viszont korrigálnunk kell. Hogyha hibák vannak ebben a logikában, akkor azt korrigálni kell. Második megjegyzésem. Igen, európai pénz befektetése nagyon helyes, de fontos, hogy ehhez párosítsuk azt, hogy fiatal gazdákat vonunk be a munkába és ezt követően viszont nyomon kell követni az ő tevékenységüket. Rendben van, hogy pénzt adunk nekik, de hogyha 5 év elteltével ezek a gazdaságok csődbe mennek, nem folytatják a munkát, akkor semmi értelme az egésznek. Nekünk hosszú távú befektetésre van szükségünk. 10-15 év elteltével kell, hogy megvizsgáljuk a fejleményeket. Olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a legfontosabb kérdések értékelését Egyébként elveszítjük a pénzt. Ha 5 év elteltével csődbe megy, a gazdaság elveszett a befektetett pénzünk. Köszönöm szépen én is az előadást volt kollégánknak, Wojciechowski úrnak. Örülök, hogy most új funkciójában is ellátogatott hozzánk. Korábban sokat dolgoztunk együtt különböző helyzeteket ismertetett. Európában, a tagállamokban a fiatal gazdák helyzete nagyon eltérő, ahogyan ezt ön is említette. Nem kell mindig feltalálni újra a spanyol, spanyol viaszt. Hogyha most panaszkodunk, hogy milyen rossz több tagállamban, nézzük meg az osztrák modellt. Ott nagyon kevés társadalombiztosítási járulékot kell fizetni a fiatal gazdáknak. Szemben Németországgal, ahol egyszerűen nem kapnak nyugdíjat, hogyha nem fizetnek sok járulékot. Itt meg kéne gondolkoznunk azon, hogy a technológiai változás amúgy is azt eh, fogja elemezni, hogy egyre kevesebb a gazdaság. 61-ben még csak egy eh, hektárföldem volt, és egy-két traktorom. Most eh, sokkal nagyobb területet, 10 hektárt is sokkal kevesebb traktorral tudok megművelni. Tehát kevesebb gazdára is lesz szükség ugyanakkor a terület megműveléséhez. A kérdésem az előadó az a következő. Nem lenne észszerűbb, hogy a beruházásokat támogassuk, mert csak az, hogy a terület alapú támogatást adjunk, az nem, nem igazságos. Hogyha valami minden jó állapotban van, jól tevékenykedik, és kevesebb támogatást kap, mint egy másik gazda, aki sokkal rosszabbul gazdálkodik, és nagyobb területe van, a második pillérben nem lenne inkább a beruházásoknak adni a támogatásokat? Flanagan képviselő. Thank you for the report, Mr. Wojciechowski. Uh, it's, uh, you... Köszönöm szépen, Wojciechowski úr. Nagyon jó munkát végzett. Amikor feltesz ezt a kérdést, hogy a nemzedékváltást jól tudjuk-e elősegíteni, akkor erre csak azt válaszolhatjuk, hogy nem. Az én választókerületemben is azt gondolják, hogy túl restriktív a jelenlegi támogatási rendszer, öt évig kell már gazdálkodni ahhoz, hogy valaki jogosultá váljon. Nagyon komplex a föld tulajdon és bérlés rendszere is. Sokan nem termelnek jövedelmet, és alapvetően, eh, amikor átvehetnek egy gazdaságot, és megkaphatják a támogatást, eh, talán már nem is elveszik a jogosultságot, mert addigra már túl sokáig eh, dolgoztak, és túlépik a korhatárt. Ez a fiatal gazdák támogatási rendszerét javítani kell, és meg kell oldani. Hogyha Egyébként, hogyha nem kapnak jó árat a termékeikért, ahogyan is mondta egy pár perccel ezelőtt, akkor miért nem, miért akarnának egy olyan ágazatban elkezdeni dolgozni, mivel nem tudják eltartani a családjukat. Múlt hónapban Hírországban azt tapasztaltuk, hogy több 35 évnél fiatalabb gazda van, mint 80 évnél idősebb, és ezt ünnepeltük. Hát fantasztikus eredmény. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is, amit elmondott erről nagyon érdekes kérdésről. Több gondolatom is támadt ezzel kapcsolatban. A jövőbe kell tekintenünk, a megoldásokat a jövő szempontjaiból kell megtalálnunk. 30%-a csökkent a gazdák száma, a fiatal gazdáké is, és a terület is csökkent. De van-e szám arra, hogy összesen mennyi a mezőgazdasági megművelés alatt álló terület nagysága? Ez nőtt vagy csökkent? Szerintem ugyanis minden évben nő az ilyen terület. A gazdák száma csökken. Ez azt jelenti, hogy Tulajdonképpen talán nőtt az üzem méret, egyre nagyobbak lesznek a gazdaságok. Mi erről az ön véleménye? Ez egy nagyon fontos kérdés az én hazámban. A fiatal gazdák egyre nehezebben jutnak földhöz, tudnak földet vásárolni vagy, vagy bérelni. És nagyon fontos lenne azt is megnézni, ellenőrizni, hogy minden legálisan zajlik-e fiatal gazda például lehet, hogy aláír egy szerződést, de a valóságban igazából bérmunkásokat foglalkoztat, vagy igazából nem is dolgozik a gazdaságban, csak aláírt egy szerződést. Köszönöm szépen, és üdvözlöm Janus Wojciechowski urat, köszönöm az általa elmondottakat. Egy elég kedvezőtlen tendenciát figyelhetünk meg idén, különösen ami a fiatal gazdákat illeti. Megnéztem a számokat. A gazdák száma csökkent, ha nem tévedek, akkor nagyon jelentős mértékben és minden tagállamban megfigyelhető ez a tendencia. Pedig voltak különböző támogatási formák a fiatal gazdák számára. Az elmúlt évtizedek során. Persze nagyobb a különbségek az országok között, és mm, a nemzedékváltás kérdése kapcsán is mm, jelentős eltérések vannak. Ehhez kapcsolódna a kérdésem is. Mi az ön véleménye a következőről? Hogyha értékelni kellene a támogatások hatékonyságát, milyen indikátorokat, mutatokat kellene alkalmazni, amiknek segítségével értékelni tudnánk, hogy mennyire hatékony a közös agrárpolitika. Köszönöm szépen. A számok nagyon sok mindent elmondanak. Először is a fiatal gazdák miért döntenének úgy, hogy otthon maradnak és átveszik a gazdaságot? Erre csak egy válasz van, csak akkor, hogyha elég ereget tudnak keresni, és meg tudnak élni normális körülmények között, el tudják tartani, a családot tudnak alapítani. Az idősek, akik 55 évesek már nem tudnak munkát változtatni, de a fiatalok eldönthetik, hogy elég vonzó számukra az, az, az hogy gazdálkodjanak. A kap sikere mitől függ? Nos, nem marad sikeres a kap, hogyha 10-11-12 millió gazda dolgozik. Akkor sikeres a kap, hogyha jól élnek ezek a gazdák, jó minőségű élelmiszert állítanak elő. Tudjuk, hogy általában a birtokméret kicsi, 10-15 hektárról nem lehet megélni. És sokszor csalódottak a gazdák, mert vagy sokszor csalódottak vagyunk, hogy kevés a gazdálkodó, de hát jól fel kell készíteni őket, hogy eleget tudjanak keresni gazdaként. Szlovén vagyok, voltam agrárminiszter is, és um, Szlo- Szlovéniában 3400 eh, gazda, fiatal döntött úgy, hogy fiatal gazdák lesznek. Ez az összes aktív gazda 5 a Szerintem ma még nem tudjuk mérni, értékelni az eredményeket, erre majd csak a jövőben lesz lehetőség. Mit kell tennünk? Tehát először is segíteni kell, hogy nagyobb birtokhoz jussanak a fiatal gazdák, meg tudjanak élni. A második kérdés pedig a szülők szociális helyzete. Hogyha ez nem jó, akkor nem fogják a fiatalok átvenni a gazdaságot ezért talán az idősek nyugdíjának a rendbe tétele is nagyon fontos, hogy a, jövőben a gazdálkodást a gyerekeik folytassák. Köszönöm szépen a jelentést. Szerintem nem csak fiatal gazdákról kellene beszélnünk, hanem akikkel gazdálkodni kezdenek. Lehet valaki 45 éves is, és amikor úgy dönt, hogy mezőgazdasággal akar foglalkozni. De világosan kell tennünk, hogy ne csak azért kezdjen valaki gazdálkodni, mert kapja a terület alapú támogatást. Ez nem lenne igazán perspektívikus. A keretfeltételeket kell tartósan biztosítani a fiatal gazdák számára. Ha valaki elkezd gazdálkodni, akkor először is a legfontosabb az, hogy földhöz jut el az, ahol én eh, élek, az én eh, régiómban annyira magas a földbérleti díj, hogy ideális eh, egyáltalán nem lehet földhöz jutni, és ez komoly akadály. A másik tőkéhez jutás. Nem minden bank akar pénzt adni fiatal gazdáknak, hiszen a mezőgazdasági termelés magas kockázatú szóval, azt is biztosítani kell, hogy a fiatal gazdák után tényleg ott maradjanak a vidéken, megfelelő szociális környezetre van szükségük. Mert mi van akkor, hogyha egy faluban csak egy fiatal gazda él, és mm, egyébként mindenki idős, a, a faluban nincs semmilyen szociális életre lehetőség. Az első pilléres támogatások sokkal nem eh, jutunk messzire, sokkal több mindenre lenne szükség. Köszönöm szépen. Szeretnék három aspektushoz hozzászólni. Először is úgy gondolom, hogy a most bemutatott jelentés nagyon fontos, és ezt megerősíti az, hogy eh, mindannyian ezt a helyzetet látjuk a környezetünkben. Aki vidéken él, mindenki látja, hogy egyszerűen nincsenek ott fiatalok, és nem telepednek le fiatalok. Második megjegyzésem. Az egyik probléma a véleményem szerint, hogy a fiatalok bevonásának a támogatása nem veszi figyelembe a fiatalok valós igényeit, és nagy befektetéseket támogat elsősorban. Figyelembe kéne venni az igényeket, konkrét gazdasági célot kéne felállítani. Sokszor magas a befektetés, és maga a projekt is csődbe megy. Második kérdés, amit eh, szeretnék megemlíteni, hogy maga a kap nem ösztönzi a fiatalok letelepedését. Lehet, hogy támogatást biztosít egyik eh, oldalról, de a dereguláció a termelés és a piac tekintetében ahhoz vezet, hogy egyre alacsonyabbak a támogatások, és ezért méltó életet egyszerűen gazdaként nem lehet folytatni. A következő kérdés a földhöz való hozzáférés. Erről is sokat beszéltünk már, de ez is egy olyan kérdés, amit figyelembe kell venni. Fontosnak gondolom, hogy a közszolgáltatások fenntartását is meg kell, hogy céljuk a vidéken, oktatás, egészségügy, közszolgáltatások, a, azok a szolgáltatások, amelyek szükségesek a meg, föld megműveléséhez. Ezek fontos kérdések. Szerintem hangsúlyozni kellene azt a kérdést, hogy ne meghatározott jövedelmet kelljen kitűzni a projekt végére, ez nem reális. Inkább papíron meglévő számítások ezek, és nem a valós gazdasági helyzetet tükrözik. Köszönöm. Kalinowski úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és Vajsihovszki úrnak is köszönöm, amit elmondott. A nemzedik váltásra vonatkozó indikátorokkal kapcsolatos a megjegyzésem. Ez egy hatalmas kérdéskör. Figyelemmel hallgattam, ami eddig elhangzott. Az előbb beszéltünk a rugalmasságról, arról, hogy hogyan alkalmazzák a kapot a tagállamokban, és a fiatal gazdáknak szóló program kapcsán is beszélhetünk a rugalmasságról tehát két különböző forrásból kaptunk információkat. Van bármi korreláció a két terület között? Esetleg van olyan ország, ahol más indikátorok alapján más, hogy döntenek a fiatal gazdák támogatási rendszerével kapcsolatban, a rugalmasságot igénybe véve. Nyilván vannak kulturális különbségek, és a jövő évben, majd a kapról szólva ezeket a szempontokat figyelembe kell venni. Köszönöm. Nekem is lenne egy kérdésem. Az önök által megvizsgált régiókban, vagy országokban, például Lengyelországban két régiót vizsgáltak, nagyüzemeket elsősorban, és mm, ez nyilvánvaló, hogy egy nagy üzemet talán érdemesebb egy nagy üzemben gazdálkodni, ott eredményesebb a gazdálkodás, még egy 45 hektáros gazdaságban. Más lengyel régiókban jellemzően mások az üzemméretek, ami problematikus lehet, hogyha nagyon nagyok a különbségek a gazdaságok méretében. Most a bizottság képviselőjéhez szeretnék fordulni, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr, és üdvözlöm Wojciechowski urat. Örülök a lehetőségnek, hogy megbeszélhetjük a számbevőszéknek ezt a külön jelentését, amelynek a tárgya hogyan támogatja az EU a fiatal gazdákat. A bizottság üdvözli a külön jelentést, és általában is osztja a számvevőknek azt a véleményét, hogy a fiatal gazdáknak nyújtott hatékony támogatás kulcsfontosságú, hogyha fenntartható, versenyképes ágazatot akarunk generációkon keresztül, hosszú távon. Az utolsó kap reform kapcsán is nagy figyelmet szenteltünk ennek a kérdésnek, a fiatal gazdák támogatást megnöveltük, ennek a hatáját megnöveltük, és egy új kifizetési rendszert építettünk be az első pillérbe, a közvetlen kifizetések keretében. Ez egy külön kifizetési jogosultság lett a bizottság eh, nem akarja predikálni, hogy 2020 után majd hogyan alakul a közös agrárpolitika, de a bizottság azért állást foglalt bizonyos kulcsfontosságú kérdések kapcsán, amelyeket felvetett a széken. Ezekre szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni. Először is szeretném aláhúzni, ami az audit hatáját és a célirányútságot illeti, hogy a fiatal gazdáknak nyitott támogatás egy új jövedelem támogatás, hogyha új vagy gazdálkodásba kezd egy fiatal gazda, akik a közelmúltban hoztak létre, vagy kezdték el a mezőgazdasági tevékenységet legalább öt éve, és ezzel válnak jogosult a támogatásra. Ez az öt év, ez egy kritikus, mm, hosszú ságú időszak, és különösen fontos, hogy ekkor kapjanak pénzügyi támogatást. Amikor a fiatal gazdákat támogatjuk, erre nem csak ebből a keretből van erre lehetőség, tehát ez nem izoláltan kezeljük ezt a támogatást, hanem ez az alaptámogatásra jön még rá, és ezért beszélnünk kell a mm, közvetlen kifizetések eh, különböző rendszereiről is. 2015 és 2020-ra vonatkozik ez a rendszer. A kedvezményezett fiatal gazdák összesen 15 milliárdot kapnak közvetlen kifizetések keretében, és 2,2 e, milliárdot e, vizsgálta a számvevőszék, amit e, ebbe a külön keretbe tettünk be a fiatal gazdák számára. A számvevőszék jelentése csak ezzel a konkrétan a fiatal gazdáknak szánt támogatási kerettel foglalkozik, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a második pillérben is nagyon sok támogatási forma áll a fiatal gazdák rendelkezésére, ismeret, transfer, különböző szolgáltatások, farm management, hát tőkésítés, tehát nagyon sokféle különböző második pilléres intézkedésből is kaphatnak különböző támogatást a fiatal gazdák, és hát általában is az egész mezőgazdasági ágazat. 6,6 milliárd eurót irányoztunk előre a jelenlegi programozási időszakban a fiatal gazdák számára mintegy 180 ezer fiatal gazdával számolunk, akik ezt, kezdik ezt a tevékenységet. A gazdaság támogatására többféle keret áll rendelkezésre, és két kondíció, két feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki támogatást kapjon. Először is egy üzleti tervet kell, hogy készítsen, azután van egy minimális birtok méret, tehát ezeket a kategóriákat célozzuk meg a támogatással. Emellett kötelezően kell alkalmazni a szelekciós kritériumokat, amelyeket a tagállamok határoznak meg a második pillér megosztott igazgatásának a keretében. Még egy dolog, a koordináció, hiszen eh, a számlevőszék kritikus megjegyzéseket tett ezzel kapcsolatban, azt írják, hogy az első és a második pillér között kevés a koordináció. Most szeretném elmondani, hogy véleményünk szerint eh, a két eh, tip támogatás típus között ez komplementaritás van, azért ezek kiegészítik egymást. Az első pillérben kötelező formában adunk kiegészítő jövedelem támogatást, maximum 5 éves időtartamra, ahogyan mondtam, és ez kiegészíti a második pilléres konkrét támogatást, ami egy konkrét top-up támogatás, ez segíti eh, azt, hogy egy fiatal hatással gazdálkodni kezdjen a mezőgazdaságban. Tehát ezt a komplementaritás konkrét kiépítését a tagállamokra bízzuk, hogy mennyit, hogyan visznek az első pilléres, illetve a második pilléres támogatási formába. Magas értékelési sztenderdeket alkalmaz az Európai Unió, rátérve egy további pontra és szeretném tájékoztatni a, az Agri Szakbizottságot, hogy a, az úgynevezett nemzedékváltás eh, hogyan nemzetékváltás kapcsán milyen konkrét értékelést tervezünk végezni. Most 2017-ben meg fogjuk vizsgálni az, az egész intézkedés csomagot, ami fiatal gazdák rendelkezésére áll, tehát első pilléres és második pilléres támogatásokat egyaránt és nem csak a jelenlegi kereteket nézzük, hanem ennél messzebb kitekintéssel megnézzük, hogy általában a kapban is eh, milyen különböző támogatási formákkal kívánjuk elősegíteni, hogy a fiatalok eh, gazdálkodni kezdjenek. Elnök. Nos, eh, azt mondanám, hogy igazából nincsenek korlátozások a földhöz jutással kapcsolatban, vagy akár a kölcsönökhöz való hozzájutás tekintetében. Ha mondjuk le, sokszor olyan problémák vannak, hogy valaki egy férfi mondjuk szeretne egy fiatal férfi gazdálkodni kezdeni, de a felesége ezzel nem ért egyet, mert általában túl sok a munka a mezőgazdaságban, és hát a szociális élet, a társas élet elég korlátozott. Köszönöm szépen! Szeretnék a az anyanyelvemen válaszolni, azaz lengyelül. Köszönöm tehát még egyszer, elnök úr, köszönöm mindenkinek a felvetéseket, a kérdéseket, a részvételt a vitában. Nagyon örülök, hogy a jelentésünk a számbevőszék részéről élénk vitát eredményezett itt a szakbizottságban. Azt hiszem mindannyian tisztában vagyunk azzal is, hogy ezek a témák nagyon fontosak, és a közeljövőben is beszélnünk kell mindenről. Legkésőbb akkor, amikor a parlament, illetve az Agri Szakbizottság dönteni készül a következő kapreformról, illetve annak alapjairól. Eltekintve a jelentés közvetlen következtetéseitől szerintem foglalkozunk kell a fiatal gazdák kérdéskörével, és ezt többen is elmondták. Gond van a tolmácsolással talán? Az angol csatornán nincs tolmácsolás, jelzik a képviselők. I can repeat in English my this. Ha gondolják, akkor elismételhetem angolul. Lengyelül folytassam? Jó, akkor lengyelül folytatom tehát. A fiatalok, a fiatal gazdák kérdését az agrárpolitika, a kap kontextusán belül kell szemlélnünk, és azt hiszem, a kap jövőjéről szóló vita kapcsán nem lesz elég a következendő hét évet megtervezni. Kell egyfajta jövőkép az európai mezőgazdaságot illetően el kell képzelnünk, hogy hogyan nézzen ki majd az európai mezőgazdaság 30 vagy akár 50 év múlva. Én a számvevőszék tagjaként nem igazán tudok következtetéseket levonni a gazdák számának csökkenéséből, hogyha a gazdaságokban a technikai, technológiai adottságok lehetővé teszik, akkor nyilván változnak ezek a dolgok. Nekünk viszont az a dolgunk, hogy eldöntsük, hogy hogyan nézzen ki a mezőgazdaság Európában 30 vagy akár 50 év múlva. Az előző kapreform alkalmával is elgondolkodtunk ezen, és a következő kapreform alkalmával is meg kell tennünk ugyanezt. nem szeretnék most a részletekbe bocsátkozni, de szerintem a jövőkép hiánya okoz rengeteg problémát. Ez egyébként nem csak a kap reformot érinti, hanem sok egyéb szakpolitikákat is. A jelentésünket egyébként nem bírálatként kell felfogni, Nem azt akartuk mondani, hogy a fiatal gazdáknak folyósított támogatásokra nincs szükség, épp ellenkezőleg a helyzet drámai, ugyanúgy drámai a helyzet a, az előregedés kapcsán is, éppen ezért támogatásokra van szükség, de támogatásokat célzottan kell alkalmazni. Többen is kétségeiknek adtak hangot, Agilera képviselő például. Egyesek régiókat bíráltak, egyek egyesek tagállamokat, különösen Spanyolországot. Nem szeretném, hogyha a jelentésünket egyfajta kritikaként fognák fel bizonyos régiók és tagállamok kapcsán. Itt a gazdákról van szó, ők állnak a középpontban. Úgy gondolom, hogy a támogatások logikája egy lényeges pont. Persze, szem előtt kell tartanunk azt, ami a tagállamokban zajlik és a régiókban, de meg kell néznünk, hogy mi zajlik az első és a második pillérben, mégpedig az EU egészében. Szerintem elértünk most már egy olyan szintet, ahol eredményeket mérhetünk, de egyelőre még hiányoznak a szükséges indikátorok, mutatók. Nem tudjuk még felmérni, hogy ez a támogatás ez idáig mekkora javulást okol, okol, ö, eredményezett a struktúrában, a falvakban például. Egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy mennyit javult a helyzet, ugyanis hiányoznak a méréshez szükséges mutatók. Kuzsmiuk úr is kitért erre. Hallhattunk a SMART kritériumokról is, mindennek mérhetőnek kell lennie, ellenőrizhetőnek. 10 milliárd eurót szánunk a fiatal gazdáknak, de lényegében a mutatók nem hozzák a szükséges eredményeket, a szükséges adatokat. Ilyen értelme, értelemben egy részletek bemenő vitára van szükség a jövőt illetően. Hallhattunk Lengyelország példájáról is, ahol a fiatal gazda, gazdákat támogatják. Egy fiatal gazda példáját hallottuk konkrétan, akinek 513 hektárnyi területe van, nyilvánvalóan szép és jó az, ha valaki támogatást kap. Ezt nem is akarjuk megkérdőjelezni. Ez a fiatal gazda kapott egy bizonyos összeget, és nyilván ilyen esetben nem mondhatjuk a tagállamnak azt, hogy hát ezt a támogatást nem kellett volna odaítélni ezt nem kellett volna megkapnia. A beavatkozás logikáján lehetne még javati, javítani. Nem azt látjuk, hogy a támogatás a fiatal gazdák kapcsán nem hatott, nem hozott eredményt. Szerintem itt más tényezőkről van szó. Az önök feladata, a politikusok feladata a megfelelő logika megteremtése annak érdekében, hogy ez valós eredményeket hozzon, például a falusi struktúrák javulásában. Többen is említették a biztosító rendszerek problémáját, ezeket felírtam. Azt hiszem, Dessz úr volt az, aki erre a témára külön kitért Felmerült tehát a kérdés, hogy érdemes a nyugdíjak kérdését is megvizsgálni. Szerintem egyébként bizonyos tagállamokban voltak pozitív fejlemények. Talán nem csak a legfiatalabbakat kellene szem előtt tartanunk, mert paradox módon a fiataloknak folyósított támogatás sokszor a legidősebbeket segíti. Nagyon komplex, nagyon összetett, bonyolult a helyzet. Kalinowski úr Beszélt a rugalmasságról. Láthatjuk, hogy itt gond van. Kérdés, hogy ugyanazt a megfelelő, jónak ígérkező intézkedést alkalmazhatjuk-e több problémára. Németországban például csak 6,5 százaléknyi idős gazda van, Portugáliában viszont jóval magasabb a számarányuk. Ez azt mutatja, hogy ugyanazok az intézkedések, ugyanazok az eszközök nem ugyanahoz az eredményhez vezetnek a különböző tagállamokban. Ezért egy másfajta megközelítésre van szükség. Pokazuje ten problem pan poseł Hojznik, mówił pan poseł Rope. Többen beszéltek a fiatal gazdákról, ismét csak. Hoizling úr és mások, a fiatal gazdák által jelzett egyik leggyakoribb probléma a termőtalajra vonatkozik. Több mint 60%-a a fiatal gazdáknak egy felmérésben azt mondta, hogy a termőtalajhoz, a termőterülethez való hozzáférés a legnagyobb gond, ezt követi a hitelekhez való hozzáférés, és így tovább. Olyan dolgokat említek most, amelyek talán kevésbé függnek össze az ellenőrzéssel, illetve a jelentésünkkel, de ezek mind-mind olyan problémák, amelyeket Lengyelország révén ismerek, és tudom, hogy ezek vitatott kérdések. Vannak országok, ahol vannak jogszabályok, amelyekben olyan jogszabályok vannak érvényben, amelyek szerint csak a gazdálkodással foglalkozók juthatnak termőtalajhoz, illetve termőterülethez. Ez főként a fiatal gazdák szempontjából fontos, hiszen termőterület nélkül nem tudnak gazdálkodni. Pełna świadomość na tej sali, ale także i ze strony komisji. Bardzo dobrze współpracowaliśmy z komisją. Nagyon örülök, kedves kollégák, hogy mindenki nagyon érzékeny a téma iránt. Szorosan együtt is működtünk a szakbizottsággal a jelentés készítése során, és arra jutottunk, azt hiszem, ezt így megfogalmazhatom, hogy az egész rendszert mélyrehatóan át kell alakítani. Láthattuk ugye a diákon, illetve grafikonokon, hogy mi a helyzet a foglalkoztatással, a korcsoportok szerinti megoszlásban. Drámai a probléma, mint láthattuk, és valamiféle megoldásra lenne szükség. Köszönöm még egyszer az elnöknek is. Hojbuch asszony szeretne kiegészítő kérdést feltenni. Köszönöm szépen, rövid leszek. Szikierszki úron azt mondta, hogy általában fel, feltenni a fülhallgatóját? Lenne hogy kedves? A szakbizottsági elnökünknek szeretnék röviden válaszolni, mert azt mondta, hogy általában a nők azok, akik nem akarnak vidékre költözni, vagy nem akarnak a gazdálkodásban részt venni. Van egy tanulmány, amelyet az EIP Agri készített, és a tanulmány szerint az újonnan gazdálkodással, gazdálkodásba kezdők nem csak innovatívabbak, hanem azt is láthatjuk, hogy a nők jóval nagyobb arányban képviseltetik magukat az ő körükben. Úgyhogy nem a nőkkel van a gond, ezt szerettem volna még elmondani. Bardzo, bardzo dziękuję pani poseł. W zasadzie wyra... Köszönöm szépen. Nos, hát erre én nem igazán tudok reagálni, talán az elnöknek kellene, mert neki szólt a megjegyzés. A termő területekhez való hozzáférésről beszéltem. És hát lényegében nincsenek adataink, amelyek megerősítenék azt, ami elhangzott, vagy akár ellent mondanának neki. Át kell még egyszer tekintenünk a támogatás kérdését, hogy az első vagy a második pillérben kellene célzottan támogatást nyújtani. De azt is láthatjuk, hogy a támogatásokkal a második pillérben csak a gazdák 7%-a élt. Az első pillérbeli támogatások több gazda számára hozzáférhetők, Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban vannak egyébként jelen a teremben, mert hát a számvevőszék eh, mindenképpen szeretné a szakbizottság elé, az illetékes szakbizottság elé tárni minden alkalommal a különböző külön jelentéseit azért, hogy a témát megfelelően kiemeljük ezáltal és kezeljük. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a szenvedőszék munkája segítséget nyújt önöknek a kap reform kapcsán. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a szívélyes fogadtatást. Elnök, köszönöm szépen. Szerintem eh, mindig jó, hogyha a az illetékes szakbizottság megvitatja a szembevőszék különböző különjelentéseit, és persze az is jó, hogyha visszajelzést kapnak tőlünk. A fiatal gazdák minden bizonyal pozitívan tekintenek a rájuk irányuló eszközre, de persze mindig érdemes megvitatni, hogy mennyire hatá- hatékonyak, hatásosak ezek az eszközök. Köszönjük még egyszer. Haladunk tovább a napirendben, egy kicsit késésben vagyunk. Köszönjük még egyszer Jánosnak. Deleje kolléga következik, a szeszes italok meghatározása, kiszerelése és címkézése, a szeszes italok elnevezése, az egyéb élelmiszerek kiszerelésén és címkén való feltüntetése, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalma témában. Parancsoljon! Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az a szöveg, amit ma bemutatok, ez egy vélemény, egy jelentés tervezethez, amelyet Pilar Ayuso asszony készít a Környezetvédelmi Szakbizottságban. A téma, megvárom, hogy kimenjenek a kollégák, ezért várnék néhány percet. Köszönöm. címkézés, alkoholitalok címkézés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a földrajzi eredet megjelölés témája egy nagyon fontos kérdés a kereskedelmi politikánk szempontjából Európai Uniós szinten. Az Unió számára ez lehetőséget ad arra, hogy egyrészt minőségi védelmet lehet elérni a külső piacokon, másrészt hasonló rendszert lehet alkalmazni, mint a külföldi rendszerek, illetve fordítva. Itt alkoholitalokról van szó, ebben a jelentésben ez az EU számára egy történetileg egy fontos export szektort képvisel, többé-kevésbé 10 milliárd euró az export, foglalkoztatás szempontjából gyakorlatilag 1 millió főt alkalmaz ez a szektor. Ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ez egy fontos szektor az európai piac szempontjából. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem egyszerűen egy fogyasztási termékről van szó, hanem itt naharról van szó, identitásról van szó, európai kulturális identitásról, amit az egész világra exportálunk ezen termékek képében. Most a bizottság által javasolt módosításokon dolgozunk, ugye a 2008-as utolsó irányelvről van szó, amit harmonizálni kell a Lisszaboni szerződés követően. A javaslatban, a szövegjavaslatában a bizottság összességében a modernizáció célozza meg, amit természetesen üdvözlünk. Továbbá új kérdések is fölmerülnek a végrehajtás területén a lényegi módosítás, lényegi módosításokat is javasol a bizottság, és sokszor itt kérdések merülnek föl. Itt hét témakról van szó, de ebből kettőt említenék, amelyek rendkívül fontosak. A bizottság a hármas függeléket törli. Itt szerepel a földrajzi megjelölés listája. Elvileg nem lenne ez problémás, viszont a bizottság nem pontosan fogalmaz e tekintetben és a bizottság ugyanakkor végrehajtás alapuló jogi aktuson keresztül teszi lehetővé a módosítást. Ez egy kérdés, ez egy kérdőjel. Második példa, a földrajzi megjelölés lefordításának a tiltásáról van szó, ahol eltérő ABC-t használnak. Itt konkrétan ázsiai országokról van szó. A bizottság nem ad lehetőséget, nem engedélyezi az ilyen jelölés fordítását, illetve ezt kizárólag felhatalmazás alapú jogi aktus segítségével teszi lehetővé. A korábbi szöveg szerint szisztematikusan az engedélyt meg lehetett kapni erre. Nem igazán értem, hogy milyen logika van e mögött a bizottság részéről, Hogyha itt az egyszerűsítés a cél, akkor egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a legjobb módja az egyszerűsítésnek. Emlékeztetnék arra, hogy a szöveg egyszerűsítése néha bonyodalomhoz vezet, amikor ugyanabban a szövegben amikor ugyanazt a szöveget kell alkalmazni és végrehajtani az érdekelt szektornak. A bizottság javaslata szerintem arra kéne, hogy korlátozódjon, hogy a 2018-as szöveget frissíti, és a lehető legkevésbé kéne mm, azt megcélozni, hogy új intézkedéseket tartalmazzon ez a módosítás, főleg a földrajzi jelölés, megjelölés területén. Ez a logika, ami alapján összeállítottam a véleménytervezetet. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a téma elsősorban technikai jellegű. És nem normális az, hogy a szakbizottságunk, a mezőgazdasági szakbizottság csak véleményt írjon erről. A kollégákat szeretném arra emlékeztetni, hogy egy olyan rendeletről van szó, amely a címkézéssel foglalkozik, ez egy technikai jellegű rendelet, és nem pedig közegészségügyi vagy fogyasztóvédelmi témáról van szó, amit esetleg a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeztetne. Ezért szeretnék megkérni a képviselőket, hogy a módosító indítványok tekintetében a lehető leginkább a szöveghez ragaszkodjanak, maradjanak közel a módosító indítványaikkal a szöveghez. Természetesen rendelkezésükre állok jó magam és a kollégáim is a megtárgyalandó kérdések tekintetében. A módosító benyújtásának a határideje 14-e, vagyis péntek. Remélem, hogy elég röviden és pontosan fogalmaztam. Köszönöm a figyelmet. Tarabella képviselőn, az árnyék előadó. Delaje asszony bemutatta, hogy mennyire fontos európai szinten ez a szektor. Még egy adatot említenék én is. A teljes mezőgazdaság és élelmiszeripari exportnak a 8%-át képviselik az alkoholos italok. A 2008 110-es rendelet szabályozza ezt a szektort. A, most a jogalkotás teljes moderációjáról van szó, ezért üdvözölném, hogy a 43-as cikk 2 bekezdése jogalapként kerül bevezetésre a jogalkotás tekintetében, így az alkoholos italok fontos szerepet játszanak a teljes mezőgazdaság szempontjából Európában, mennyiségi és minőségi szempontból is általánosságban Delei asszony véleménytervezetét támogatom, abban is egyetértek vele, hogy nem kéne túlságosan módosítani az eredeti szöveget, néhány kérdést említenék, amelyeket fontosnak tartok. Hármat említek itt, voltak egyéb er, véleményeim is, de most csak három témát említenék. A kettes cikkben a definíciók, itt sokszor utalást találunk a 2008 per 110-es cikkre, másrészt általánosságban itt az export meghatározásáról is szeretnék szólni. Az automatikus kell, hogy legyen a lista frissítés, a józan ész ezt mondja. Aztán a 12-es cikk szerintem aggályos, itt a származási szabályokról van szó. Ez a keverék esetén becsaphatja a fogyasztót, hiszen nem feltétlenül a legutolsó termék feldolgozás helyét kéne meghatározni az eredetként, hiszen van egy olyan termék, ahol mondjuk 84% egy másik országból származik, például Belgiumban olyan viszkit árulnak, ami skot viszkiként kéne eladni, pedig a termék nagy része nem is Skóciából származik, ezért a definíciót kéne módosítani, a keveréknek a definícióját. Szerintem az új definíció kevésbé egyetemű, mint a bizottsági javaslat, ezt persze még meg kell tárgyalni. A harmadik megjegyzésem, a védelem helyett a regisztráció szót kellene bevezetni, a 18-as cikkben szerepel ez, hiszen a védelem szó félreérthető a bizottság részéről. Itt viszont persze védett földrajzi megjelölésről van szó, de maga a szó, hogy védelem, azt itt másképp kéne fogalmazni, hogy legyen félreértés az előadóval, az árnyék előadóval egyeztetni fogunk azért, hogy kiegyensúlyozott, ambiciózus szöveget állítsunk össze, és amely tisztázza a félreértésre okotatható adható témákat. Köszönöm. Most meghallgatnánk két percben a másik következő árnyék előadót. Minden árnyék előadónak két perce van, a hozzászólóknak egy következő felszólalat, tehát szinte két perce van. Köszönöm szépen. Abban reménykedtem, hogy holnap tárgyaljuk meg ezt a kérdést, mert elvileg holnap találkozunk ágazati szereplőkkel is a témában. Egy dolog azonban, ami teljesen egyértelmű, az az, hogy a kábítószerek szabályozása jobb, mint hogyha hagynánk, hogy káosz uralkodjon, úgyhogy ennyit mondanék, de holnap úgyis többet tudunk meg. Egyébként a szabályozás jó ötlet, hogyha nem lenne, az akkor nem ülnénk itt szabályozóként. Zoló képviselő. Köszönöm, elnök úr. A kollégák részéről is felmerült már, hogy a szektor fontos, pozitívan hat a gazdaságra, munkahelyekre, 8%-át képviseli a teljes élelmiszer és agrár exportnak. A 2008-ben 110-es rendelet, amely a földrajzi megjelenés, védett megjelenésről szól, ez igazítandó az új helyzethez, de nagy módosítások nélkül. Fontos persze, hogy figyelembe vegyük, hogy a rendeleteket végre kell hajtani. Hogyha nincs koordináció az egyes intézményi szintek, helyi, nemzeti közösségi szintek között nincs koordináció, akkor kellemetlen helyzet alakulhat ki. Például, amikor eltérő helyeken azonos nevű terméket állítanak elő. Említeném például, hogy mi történt az én régióban, Frioli, Venezia Giuliában, a bor területén. Egy területtől megvonták azt, hogy tokainak nevezhessék a borukat, mert sajnálatos módon egy másik terméknek ugyanez a neve, ami Magyarországon védettséget élvez. Ezért ma a szabályok végrehajtása során figyeljünk oda ezekre a kérdésekre, mert egyébként a kezelés rosszabb lesz, mint a betegség. Figyelembe kell venni a gyártók, az előállítók igényeit, és figyelembe kell venni a fogyasztóvédelem kérdését is. Különösen szeretnék utalni arra, hogy nagyon magas szinten tartsuk a minőséget hármas cikket említeném, amely hangsúlyozza az, hogy a italok előállításához használt alkohol kizárólag mezőgazdasági eredetű kell, hogy legyen, ez rendkívül fontos. Továbbá fontos a tájékoztatás védelme is. A címkén föl kell tüntetni a legfontosabb összetevők eredetét. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Delay asszony véleménye alapján. Szeretném elmondani, hogy számunkra is nagyon fontos ez a kérdés. Most csak egy témát szeretnék említeni, az édesítés, vagy kerekítés, így is szoktuk nevezni. Maximális szint az egyes kategóriák szerint meg van határozva, de aztán a kettes befektetésben az szerepel, hogy literenként 20 g minden terméknél ez a határ. Hát ez problémás számunkra, mert itt nem hagyjuk szabadon az összes kategóriát. Szerintem a mondosító indítványokban foglalkozni kell majd ezzel a kérdéssel. Szerintem minden terméknek megvannak a saját specifikációi, ezért mindegyik terméknél nemzeti szinten kell szabályozni ezt a kérdést. értse meg, hát a, önöknél a konyakot a, egy bizonyos módon készítik, nálunk a brandit, vagy a hereszt, továbbá a földrezi megjelölést tiszteletben kell tartani. Sok olyan terméket állítunk elő, amelyeknél érvényes az e, földrezi védelem. Összességében mindig figyelembe kell venni ezeket a szabályokat, az országos nemzeti szabályokat, a földrajzi megjelölést. Együtt fogunk dolgozni önnel. Köszönöm szépen. Millár képviselő egy perc. Az európai szeszes italoknak nagyon jó hírne van a világban, nem ok nélkül. Németországban 16 ezer kis szeszüzem, szeszfőzde működik szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a hagyományos módszerek garantálják ezeknek a termékeknek a kiváló minőségét. Ezért egy jó működő rendszerre van szükség a földrajzi árujelzések oltalmának a rendszerére. Az itt javasolt két fokozat rendszert elég szkeptikusan ítéljük meg, és ugyanígy kritikusan látjuk azt, hogy a harmadik mellékelet egy internetes platformra vinnék, vigyék ki. De ennél is fontosabb a cukor jelölése lehetővé kell tenni, hogy azok a szeszfőzdék, amelyek nem adnak plusz cukrot a termékhez, ezt fel is tüntethessék a címkén. A többi javaslatunkat majd Jakovics Árnyék előadónk fogja benyújtani. Merci, euh, Monsieur le Président. Ce texte... Köszönöm, elnök úr. A szöveg rendkívül fontos. Látjuk, hogy különböző területeken, Európában, de a világ többi részén is a borainkat, az alkoholtermékeinket rendszeresen támadják. A szöveg egyik célja a pontosítás, illetve a szabályok tisztázása, egyértelmű tétele. Ezzel csak együtt tudunk érteni, hiszen az egész világon nagyon sok jogvita merül föl, és nekünk védenünk kell a földrajzi megjelölés rendszerét, amit itt Európában kialakítottunk. Chairman, I admit I haven't looked. Elnök úr, nem olvastam át ezt tüzetesen, de a címről ad mondjak valamit. Inkább itt egy vészharangot kongatott ez meg a fejemben. Itt szerepel az, hogy scotch. És Nagy-Britanniának van egy része, amelyet Skóciának hívnak. A scotch whisky ugye Skóciából származik, és lehet, hogy jobban tetszene, hogyha Scottish whiskynek hívnák, vagy csak Scots whiskynek egy eszel a végén, vagy Highland whisky, Highland malt. Szeretném, ha garantálna nekem az előadó, hogy ezek a különböző változatokon végig mentek, és ezeket nem fogják bevezetni. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Nem tudtam eh, részt venni sajnos a vélemény bemutatásán, de szeretnék mindenképpen a munkához gratulálni. Úgy gondolom, hogy a rendelet eh, frissítése szükséges. Fontos, hogy jobban tudjuk védeni a földrajzi megjelölésünket, és így tudjuk támogatni ezek a piacra helyezését. Fontos ez a versenyképesség szempontjából is. Négy konkrét el, témát említenék. Az eredet megjelölés területén a rendelet jelenleg megkülönböztet pálinkát és egyéb szeszes italokat, és a cukor hozzáadás területén Ugye sokszor van olyan harmadik országból érkező termék, amely tisztességtelen versenyre kell a mi termékeinket. Például a Room esetén ez igaz. Meg kell találni a megoldást arra, hogy ez a tisztességtelen verseny nem működhessen. Három konkrét megjegyzésem. Ginyon de Kirs megjelölés fontos, hogy a megjelölés területén figyelembe veszük az összes összetevő eredetét. Aztán az almabor a következő téma, ahol derogációt kell alkalmazni az aromatizációra, hogy a hagyományos eljárás lehessen követni. A konyak a következő témám. Itt fontos, hogy ne lehessen megkerülni a szabályokat a termelés mennyiségének a növelésével. Az jelenlegi vétőszabályok szabályok szerint meg van határozva az előállítás területe, és ez a terület ez pontos ismert. Valóban ez nagyon érdekes, de kérem tartsák be az időkeretet. De szúr. Ez a dosszié a mi frakciónk számára is nagyon fontos, rövid leszek. Többen említették már az ötödik cég delegált jogi aktusok, tehát hogy hatásköröket adjuk át a bizottságnak. A második mellékletben felsorolt termékek integráns részei a javaslatnak, ezért eszem lehet a bizottságra delegálni és átadni ezt a hatáskört, hiszen a jövőben még kerülhetnek fel újabb termékek erre a listára. Aguilera képviselő egy perc. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért. Szeretném hangsúlyozni, hogy Deleje asszony szerint az előadó figyelmeztet arra, hogy itt technikai jelentésről van szó, tehát itt nem fogyasztóvédelemről és nem közlekészségügyről van szó, fontosnak tartom, hogy ezt kimondta a mi előadónk. Deleje asszony, szeretnék említeni egy kérdést a javaslatával kapcsolatban. Egy módosító indítványon keresztül ön lehetővé teszi, hogy meghatározásra kerüljön minden egyek esetben a cukor hozzáadás 14 módosítóindítványt jelent mindez. A 34-es módosítóindítványról szeretnék beszélni a Brandi, Brandi és a Herezről, hiszen ezzel a módosító indítványjal Pedro Jiménez márkánk kikerülne a szabályozásból, ez hazám számára fontos. Nem értem, hogy a 14 módosító indítvány alapján miért kell 20 g per literben meghatározni a hozzáadandó vagy hozzáadható cukrot. Szerintem az eredeti javaslat jobb volt, hiszen minden egyes terméknek megvannak a saját bevált gyakorlatai, ezért nem értem ezt a korlátozást. A módosító indítványok segítségével tudom, hogy még ezt pontosítani lehet ezeket az aspektusokat, de különösen aggályosnak tartom ezt, hiszen néhány termék kimaradhat így Kaputó úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani Deleje kollégának az előadás vagy a jelentésért. Ez egy fontos dosszié, a földrezi megjelölés alapvetően fontos az Európai Unió kereskedelmi politikája szempontjából. A referenciaként ugye a 2008-as 110-es rendelet él. A bizottság a javaslatában teljes frissítést javasol, viszont végrehajtáson alapuló módosító végrehajtáson alapuló jogi aktusok segítségével lehet módosítani, változtatni a szöveget. Szerintem a bizottság csak a frissítésre kéne, hogy koncentráljon. A földrajzi jelölés védelme a legfontosabb, és az érvényes szöveget a lehető legkevésbé kéne érdemében megváltoztatni. Ilyenfajta módosító indítványokat fogok benyújtani. Sajnos az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva, valószínűleg a bizottság képviselőnek adja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli itt az Agribán lefolytatott vitát a 2016. decemberében közzétett bizottsági javaslatról. Most először van a szeszes italokra vonatkozó rendeletben egy agrár vonatkozási jogalap. Jelentős többletértékkel rendelkezik ez a jogszabály az egész agrárszektor számára, földrajzi a jelölések oltalmának egész rendszere nagyon fontos az egész ágazat növekedése szempontjából is. A Lisszaboni szerződés kompatibilissá kellett tenni a rendeletet, nem javasoltuk a szabályok módosítását, hanem csak a jelenlegi elég bürokratikus és hosszadalmas eljárást akartuk leegyszerűsíteni. Ezért ennek tükrében a bizottság üdvözli a legtöbb Delej képviselőasszony által benyújtott módosítást, amelyeknek ugyanaz a célja. Ugyanakkor vannak aggájaink a definíció, illetve a keverékekre vonatkozó definíció módosítása miatt. A jelenlegi szabályoknál szigorúbbá akarnak ezt tenni, és nem járna egyszerűség, egyszerűsítéssel. Ugyanígy a hagyományos termékek, illetve az almabor, a cider re vonatkozó néhány módosító indítványal sem értünk egyet. Ami a földrajzi jelölésekre vonatkozó részét illeti a doszének, itt a legtöbb módosítással egyetértünk, de ez a hat hónapos határidő nagyon érzékeny kérdés, ezt még elemezni kell. Biztosítani kell, hogy a bizottság szolgálatai képesek legyenek betartani a határidőket. Így például a szubszidiaritással összhangban a tagállamok alapvető hatáskörének figyelembevételével kell, hogy a bizottság a nagyon rövid határidőn belül elvégezze a szükséges ellenőrzéseket. Általánosságban a bizottság egy nagyon kiegyensúlyozott és minden szempontból megfelelő jogi keretet szeretne teremteni a folyamatosan bővülő összeszipari ágazat eh, számára, és ennek tükrében üdvözöljük a parlamenti indítványokat. Köszönöm, elnök úr. Följegyeztem a kollégák megjegyzéseit természetesen vita alap az a szöveg, amit én ma bemutattam, és természetesen figyelembe fogom venni a spanyol kollégák megjegyzését a cukorhozzáadás témájában. A célom természetesen az, hogy úgy fogalmazzak, hogy mindenkinek megfeleljen, minden érdeket figyelembe tudjak venni minden tagállamban nehézségekkel küzd ez a szektor. A célunk az, hogy egyszerűsítsük az életét az érdekelteknek, és nem az, hogy bonyolítsuk. A bizottság hozzászólását is szeretném megköszönni. Köszönöm, hogy pozitív jelzésekkel éltek. Úgy látom, hogyha koherensek akarunk lenni, akkor végig kell járnunk az utat, és nem tudom, hogy az alkoholos italoknál nem lehetne ugyanolyan gyorsan eljárni a bizottság részéről, mint más élelmiszertermékeknél. Természetesen szívesen megvitatom ezt a kérdést mindenkivel. A irodám és jó magam is az önök rendelkezésére állunk. Végül még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Mi itt környezetvédelmi szakbizottságban ülünk, itt csak véleményt készítünk a Környezetvédelmi Szakbizottság számára, tehát a miénk nem a Környezetvédelmi Szakbizottság, hanem az Agri Szakbizottság. Mindenkit szeretnék kérni, hogy ugyanazt a munkát végezze el, amit jó magam elvégeztem. Ha koherensek vagyunk, akkor az a tény, hogy mi csak véleményt készítünk, ez ugye egy korlátozott szerep, Természetesen mindenkinek a rendelkezésére állok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kollégának. 11-e a módosító indítványok benyújtásának a határideje. Köszönöm, átérünk a következő napirendi pontra. Hajszlin képviselő a három oldalra egyeztetésről, tiralógusról fog beszámolni, ez sikeres volt. Itt láttam a szerelsz igazgatót is. Mindenki megkapott egy fejezés ebben a témában. elemet és benyújtásra nem került sor, amikor a tanács szabad utat ad valószínűleg a következő ülésen már szavazni is fogunk tudni, de ez nagy valószínűséggel a nyári szünet után fog sorra kerülni, ugye a biotermékek címkézés. Elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát a végére értünk, 20 hónap nagyon intenzív tárgyalások után a 18. Eh, trialógus forduló során egy szolid kompromisszum született a tanács, a bizottság és a parlament között. Ez egy közös munka eredménye, amire büszkék lehetünk. Nem azért, mert minden tökéletes, van néhány fontos kérdés, amivel kapcsolatban a jövőben még tisztázni kell a delegált jogi aktusok, hatáskör átadások kérdését. Ez szokatlanul nagy számú külön eltérő érdeket kellett összeegyeztetni, összevezetni. És hát van néhány kompromisszum, aminek nem örülünk annyira, de hát ez a kompromisszumok természete. El, el kellett jutnunk a kompromisszumhoz, hogy ne gátoljuk a biológiai gazdálkodást. Szeretném mindenkelőtt az ön támogatását és kötelezettségét és türelmét megköszönni. 20 hónap, hát ez egy nagyon hosszú idő. Négy soros elnökséggel próbáltuk meg a tanácsban egyeztetni az álláspontunkat, és először csak a máltai elnökség volt az, amelyikkel végül is sikeresen le tudtok zárni az elnökség nagyon konstruktív volt, és kompromisszumokért síkra szállt a bizottság is, amit szeretnénk nyomatékosan megköszönni. Az árnyék előadók támogatására is mindig hagyatkozhattam, ezt is köszönöm. Elmondhatom, hogy a parlament végül is sok javaslatával sikert ért el, ezeket sikerült érvényesítenünk. Ne feledkezzünk meg arról, mert ez sokszor mégis előfordul, hogy a munka nagy eh, részét a titkárság végezte. Mindegyik eh, frakcióbeli kollégánk, a titkárság munkatársai kitűnő munkát végeztek az elmúlt 20 hónap során, és ezt még egyszer mindenek előtt nekik eh, szeretném megköszönni. A e, tanács e, július 10-én szavaz majd a trilógus eredményéről, utána megint csak a közös munka egy időszaka következik, e, az észt elnökséggel a technikai felülvizsgálat itt a szakbizottságban a jelenlegi tervek szerint októberben fogunk szavazni a javaslat elfogadásáról, a plenáris ülésen pedig idei év végén, jövő év elején, és ha minden jól megy, 2020-ban hatályba is léphet a rendelet. Nagyon sok egyeztetést folytattunk le egyébként, és végig nyomon tudták követni az eseményeket. Köszönöm szépen! Kérem a bizottság képviseletét egy, egy rövid hozzászólásra. Én is szeretném megköszönni az előadónak akik jó együttműködést. Eh, már említette, hogy itt a folyamat végén, ahogyan ez a politikában mindig is lenni szokott, egy kompromisszum született meg, amely egy-két pontjában egy-két érintettnek talán fejfájást okoz, de a nagy többség például a peszticid maradványok számára akart, adott határértéket meg akart akadályozni, itt ugye vegyes üzemek esetében ez fontos. Mi szigorúbb szabályokat szerettünk volna, és több harmonizációt. Ezekben a lényeges pontokban sikereket értünk el, és ezért örülök különösen annak, hogy az eh, ágazatban, különösen a Kopa Kozseka nagyon eh, pozitívan eh, értékelte a tárgyalások eredményét, üdvözölte a megállapodást. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez az ágazat növekedjen és stabilizálódjon a helyzete. Tehát dicséretet kaptunk. Köszönöm szépen. Ennyi úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném gratulálni az eredményekhez árnyék előadóként. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy sikerült követnie azt a célt, azt az utat, amit kitűztünk a parlament részéről. Tudom, hogy hosszas és nehéz volt a munka, erről be is számolt. Ennek a munkának köszönhetően illetve a bizottsággal kialakított partnerségnek köszönhetően, a saját szolgálatainak köszönhetően sikerült egy megfelelő eredményt elérni, ami legalábbis egy olyan kompromisszum, amely megfelel az elvárásainknak. Az elnök úr is az út, a trialógusok kétharmadán részt vett, ugye a teljes mezőgazdasági szektort le kellett fedni. Úgy azt is tudni kell, hogy ellenőrzés szempontjából, és különösen harmadik országok szempontjából sikerült egy érdekes kompromisszumos megoldást találni, ami lehetővé teszi az ágazat fejlődését, a vetőmagok területén például, vagy a szója területén, úgyhogy így tud, meg tudtunk felelni a biogazdálkodás elvárásainak. Köszönöm. Poseł Dorfman. Dorfman úr. Köszönöm, elnök úr. Sajnos ezben az örömben nem osztozom teljesen, ahogyan ezt már többször is elmondtam. Szerintem ez egy rossz kompromisszum. A legfontosabb kérdésekben egyszerre nem tudtunk megegyezni, és hát végül akkor végül is mindenki azt csinálhatta, amit akar, ez lett a megegyezés. Ez különösen a szicid maradványokra igaz. A, sokan talán győzelemnek könyvelik el a biovállalkozások közül, hogy nem lett ilyen határérték, de hát egy élelmiszer, ami biológiailag került előállításra, és tartalmazhat sok növényvédőszer maradványt, hát talán néhányan ezt megkérdőjelezik. Én nem fogom megszavazni ezt a kompromisszumot. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Ebert Dolfan felszólalását szeretném üdvözölni. A bizottságnak ambiciózus volt a célja a bioszektor védelme tekintetében. Egy szigorúbb rendelete jobban kívánta védeni ezt a szektort. Ez a szektor fejlődik, és így fontos volt ez a cél. Tehát ez egy pozitív kiindulási pont. Globálisan azt lehet mondani, hogy jelentős az előrelépés, az ideiglenes ide, intézkedésekhez képest bizonyos vetőmagokat a jövőben lehet majd használni, amit, melyek jelenleg tiltottak. A derogációk, adatok tenkidetében is fontosak, export-import szempontjából mindez fontos, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt is jelentős az előrelépés. De a növényvédőszerek maradvány szintje tekintetében fontos a harmonizáció, és olyan rendeletet kell, hogy hozzunk, amely mindenhol érvényes egész Európában. És itt a biotermelés szempontjából ez nagyon fontos. Az ellenőrzések tekintetében kevesebb lenne az éves ellenőrzés, több lenne a két éventi ellenőrzés. Ez viszont lehetőséget ad a csalásra, ugye itt csökkentést látunk, és szerintem ez megnyitja a lehetőséget a csalás előtt. Aztán a rugalmasság nem igazán felel meg annak, hogy a biotermelés elve elvileg a talajhoz kapcsolódik. Aztán nem igazán osztom a lelkesedést, hiszen a, cél, a célt nem teljesen értük el, kicsit csalódott vagyok, a zöld frakcióból Auszling asszony az előadó azt akart, hogy valóban védeni kell a biót. Szerintem a biobizniszt védjük, és a kis gazdák hátrányára mindezt, és most gyakorlatilag ezzel a rendelettel gyengíteni fogjuk a bioszektort, ezt sajnálatosnak tartom, Sajnos bármi is lesz a frakció hivatalos állásfoglalása, nem fogom tudni megszavazni ezt a jelentést. Pani poseł Nolcsel. Neichel asszony. Köszönöm szépen. Hát nagyon messzire vezetne, ha most egyszerűen csak annyit tudnék mondani, hogy megszavazom vagy nem szavazom meg. Itt nagyon sok-sok oldalról van szó, mert a nyári szünetben szeretném még áttanulmányozni. De egy dologról hadd szóljak. Nagyon hosszú volt a tárgyalási időszak, 20 hónap, hogy ez ki okozta, nem kihibás, ezért nem tudjuk, de túl hosszú ez az idő és hogy ez károsította-e a bioüzemeket, igen, pont most, amikor így elismerjük a bioágazatot. És el kell gondolkozni azon, amikor Németországban a, vannak bioüzemek, azt mondják, hogy ne írjuk ezt talán, más szervezetek azt javasolják, hogy írjuk alá, tehát nem gondolkodnak egységesen az érintett szereplők. Azt mondani, hogy áttörés sikerült elérni, hát az áttörés az lehet pozitív is, de lehet borzasztóan negatív is egy áttörés, hogy utána csak romok maradnak. Úgyhogy, mint mondtam, nekem ezt még elemezni kell, nem tudom, hogy a e, német delegáció mit fog javasolni, hogy akarnak szavazni, de jelenleg én inkább szkeptikus vagyok. Adnyi jó, adnyi úr. Köszönöm szépen. Ennek a jelentésnek az összegzését olvastam el. A biolobbi el akar szakadni attól, hogy egy csak egy kis szegmenset szolgáljanak ki. Most a prémium termékeket akarnak piacra vinni a zöld lobbisták nagyon elszántak, hogy egyik peszticidet a másik után engedjék meg, hogy használjanak különböző szereket, és akkor még a vevő mondja, hogy hát ha a biotermékekben is használhatnak növényvédő akkor miért vegyek ilyet? Ezt ráv írni a címkére, hogy mit tartalmaz, tehát honnan, hol vannak a garanciák. Nem örülök annak, hogy most ugye a biogazdák azt mondják, hogy hát ez fenntartható, hát mit jelent ez, hogy fenntartható. Nagyon sok még a tagállamok feladata, ha meg akarják védeni a biogazdaságokat, akkor ezt helyben kell megtenni, és ott ők alakítsák ki a szabályokat saját maguk. Köszönöm szépen. Most a bizottságot kérem, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm, elnök úr. A bizottság természetesen, ahogy néhányan mondták is, sokkal ambiciózusabb célral indult, főleg a tartalom tekintetében, illetve az anyagok tekintetében mi, megen, mi engedélyezett és minden. De a bizottság célja alapvetően az, hogy az összes tárgyaló fél esetén ugye lesznek olyanok, akik elégedettek, lesznek olyanok, akik kevésbé. Éveken keresztül nagyon bonyolult módon folyt az egyeztetés, hiszen a téma nagyon bonyolult, és mégis azért sikerült egy kompromisszumra jutni. Ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy csak magában az a tény, hogy kompromisszumra jutottunk, bár ez nem tökéletes, már is mutatja, hogy az intézmények képesek tárgyalni sokkal rosszabb lett volna a bioszektorra, és nem csak a bioszektorra, hanem általában az intézmények számára az a nem csak a mezőgazdaság témájára, hanem általánosságban, hogyha azt mutatnánk fel a közvélemény előtt, hogy nem tudunk kompromisszumra jutni egy ilyen alapvető kérdés tekintetében. Mindez előre bocsátva, a bizottság úgy gondolja, hogy a mandátumon belül található ez a kompromisszum, és el tudja fogadni. És bizonyos megelégedettséggel fogadjuk ezt el, ahogy mondtam, nem tökéletes a kompromisszum, de elfogadható bizonyos előnyöket tartalmaz, mint például a nemzetközi megállapodások esetén az ekvivalencia, ez egy nagyon fontos téma. A gyártóink, a termelőink számára ez hasonló kompetenciát biztosít, mint harmadik országok esetében. Az ellenőrzés véleményünk szerint nem gyengült, sőt, ellenkezően a kompromisszumos megoldás lehetővé teszi a forrásokat arra a területre koncentrálni, ahol valóban felmerül a kockázat, és így jobb lesz az ellenőrzés. Ezért, sőt, továbbá még annyit mondanék, hogy a jelenleg érvényes rendelethez képest nem lehetett volna többet tenni, nem tudtunk jobb és újabb szabályokat elfogadni, hiszen ez egy dinamikus szektor, ahogy önök is mondták, Miért? Mert a jelenlegi rendelet idézőjelben nincs liszabonizálva, ezért nem tudtunk másfajta szabályokat elfogadni, csak a rendelet alapján kellett, hogy dolgozzunk. Ezért üdvözöljük a kompromisszumos megoldást, és reméljük, hogy el fogja fogadni a döntéshozatal mentén az összes intézmény, mert ezt alá lehet írni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen. Hajszling úr még egyszer. A kompromisszumoknak az a természete, hogy nem mindenki elégedett velük, de hogyha jó a kompromisszum, akkor végül is eredménynek tekinthetjük, hogy megszülettek ezek a kompromisszumok. Reméljük, hogy minden érintett számára végül is ez pozitív lesz. Borosan nehéz volt egyébként az egész dosszié. Heisling úr, köszönöm szépen a reakciókat. Maria Nailingnek hát akkor sok örömet a nyári szabadságra, amikor ezeket a dokumentumokat olvasod, valóban nagyon nehéz volt, szinte áthidalhatatlan különbségek voltak a felek között. Itt van rögtön a határértékek kérdése. Tudjuk, hogy eh, csak egy országban is ez mennyire nehéz, és eh, végül is eh, a tanácsa, hogyha nem mentünk volna bele a kompromisszumba, akkor elutasították volna az egészet. A mottunk az volt, hogy először is az okokat tárjuk föl, tegyük nyilvánvalóvá. A bizottságnál is ugye először tisztázni kell, hogy a szennyeződések honnan származnak. E, e, én elismerem, igen, ezzel kapcsolatban nem jutottunk megoldásra, nem sikerült elérnünk semmit, majd a következő rendeletben erre vissza kell térni. A jogalkotói folyamat nem egy olyan folyamat, hogy van egy pont, és akkor végem, nem. A jogalkotás során mindig új és új ismeretek születnek, és ennek, ezeknek a figyelembevételével zajlik tovább a folyamat. Kétszer már ott álltunk, hogy megbukik az egész, mert a tanács nem tudott megegyezni. Utolsó percben a máltai elnökség alatt született meg ez a e, kompromisszum, és e, azoknak a kollégáknak mondom, akik e, kritikus hangot ütöttek meg, hogy most mi lenne jobb, hogy egyáltalán ne legyen új rendelet, vagy pedig hát egy olyan szülessen meg, ami hát sokak vélemény szerint azért mégis el, kicsit előre visz minket. Az Európai Unió egészére kell gondolnunk. Itt, ha itt, hogyha a, ezen rendet, a biorendet kapcsán és tudtunk volna összeszedni magunkat és megegyezni, hát akkor mit gondolnának más témákról? Hosszú, nehéz tárgyalások után szerintem sikerült egy többletértéket teremtenünk, és maga az ágazat, az ágazat képviselői is azt mondják, hogy lehet, hogy többet lehetett volna elérni, egy reformra lett volna szükség a régi rendelet alapján, vagy most az új rendelet végül is megszületik, és ezzel nyilván a jövőben még tovább fogunk dolgozni. Maria, Németországban sokan vannak, akik nem akarják um, az új rendeletet, de végül is uh, meg uh, tudjuk győzni őket, hogy az új rendelet alapján jobban tudnak majd dolgozni, mint a régi alapján ezt megtehették. Hogyha mindenkinek meg lesz a szöveg, mindenki egy kicsit uh, beledolgozza magát, akkor um, beszélhetünk még egyszer erről, de még egyszer az a véleményem, hogy eh, valamennyien, akik részt vettünk a tárgyalások során, mi a parlament eh, olyan eredményt értünk el, amire büszkék lehetünk. Köszönöm szépen. Végül, hölgyeim és uraim, a tárgyalások lezárása után, miután megszületett a kompromisszuma, a tanácssal és a bizottsággal. Figyelembe kell vennünk még nagyon sok mindent. Még egyszer szeretnék mindenkinek gratulálni, nagyon kemény, hosszú munka után reméljük, hogy olyan eredmény született, ami végül is sok pozitívumot hordoz magában. Végül a napirendünk utolsó pontjához érkeztünk. Még kaptunk 10 percet a tolmácsoktól, de hát az se baj, hogyha azért ennél rövidebb idő alatt is be tudjuk fejezni a munkát. Desz úr kapja meg a szót, és utána de Castro kollega. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Nagyon rövid leszek. Az omnibus tárgyalásokról van szó. Az Agriban május 3-án szavaztunk az Omnibus rendeletről, és ezzel időben benyújtottuk az agri véleményünket a Költségvetési Szakbizottságban. Júniusban volt két technikai találkozó a tanácsa és a bizottsággal, június 5-én volt az első háromoldalú egyeztetés, a következő trialógus szeptember 7-én csütörtökön lesz. A július 5-i első trialógus nagyon jól zajlott, a horizontális rendelet és a közös piacszervezés voltak a napirenden, ami a horizontális rendeletet illeti, az egyes csomaggal a következő, kapcsolatban a következőket mondhatom el. A nemzeti és EU-s jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban van itt gond, a technikai szinten még tanácskozni fogunk erről, és megpróbáljuk mielőbb megoldani a problémákat. A parlament a 53-as módosításhoz nem ragaszkodik, ez a 4%-ról szóló módosítás, ezt a Költségvetési Szakbizottság egyébként már elutasította. Kettes csomag, költségvetési fegyelem, a parlament követelései a válság tartalékkal kapcsolatosan, a bizottság jogi indoklással, jogi indokok okokkal alátámasztva tartja ezt problematikusnak, a bizottságtól kértünk erre vonatkozólag írásos magyarázatot. 2004 óta vagyok a parlamentben, azóta újra és újra azt követeljük, hogy a válság tartalékot a költségvetési évbe tervezzük bele, de ez egy masszív beavatkozás a költségvetési rendeletbe, ez nem egyszerűen végrehajtható. Kettes csomag a 60-as módosítóval kapcsolatosan a bizottság és a tanács egyetértett, a parlamenttel, más módosítókkal kapcsolatosan egyelőre még tárgyalnak a technikai szinten. A négyes csomag, kontrollrendszerek, ez a 63-as módosítót érinti, itt ugyanaz a helyzet, ugyanaz az álláspontja a tanácsnak és a parlamentnek és a bizottság beleegyezett ötös csomag, a visszaható jellegre vonatkozó tilalom. A bizottság előkészíti a kompromisszumot, technikai szinten tisztázzuk majd, hogy a parlament és a tanács mennyiben tud ezzel egyetérteni. Ami a közös piacszervezést illető következőket tudom elmondani. A parlament jóval előbbre jár, mint a tanács. A tanács a tanácskozásokat egyelőre még nem zárta le, a jövő héten ülésezik újra. Egyelőre még nem tudott a tanács semmiben sem nyilatkozni, mert nincs még meg a tanácsi álláspont, és még belső tanácskozásra, egyeztetésre van szükség. Közös álláspontot sikerült kialakítani a zöldségfélék, a gyümölcsök és a bor kapcsán. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Köszönöm Paolo de Castro-nak, aki nagyon intenzíven részt vesz a munkában, és a parlament álláspontját érvényre juttatja de Castro képviselő. Tudtok Már minden elhangzott, köszönöm a elnök úr, de úr, mindent elmondott, annyit szeretnék hozzátenni, hogy valóban egy kellemetlen helyzetbe hoz minket a tanács, hiszen nagyon sok témában egyszerűen nincs állásfoglalása. Hát én tényleg azt remélem, hogy hétfőre Ugye hétfőn lesz egy agrártanácsülés, reméljük, hogy előrelépés történik a tanács részéről, mert egyébként pedig Ugye mindenképpen azt meg kell, hogy jegyezem, hogy a bizottság nagy lépéseket tett előre, ez nagyon fontos számunkra. Szeptember 7-én, 24-én lesznek még trialógusok. Reméljük, hogy sikerül előre haladni azért, hogy október 14-ére az utolsó trialóguson mindent lezárjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát nagyon határozott katonákat küldtünk itt a frontra, elnök úr. Ha megengedi, ha van egy kis időnk, több mint 20 percet kéne szállni erre a témára. Bármilyen más munkaterületen ez így nem működhetne. <laughs> Yeah. Stop on chairs. Ja, vielleicht ist es auch jetzt. Talán most nem is kell erről ennyit beszélni. Ez volt az első három oldalú egyeztetés, és az összes módosítót mindenki elolvashatja. Mindenki maga megítélheti, hogy ezek mind az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkoznak-e, vagy a költségvetést érintik, nem érintik. A legfőbb dolog az, hogy a tanács kialakítsa álláspontját, és ha haladhassunk az érdemi kérdésekben. Köszönöm szépen az eddigi munkát a kollégáknak. Nikolson kolléga, köszönöm szépen, nagyon röviden. Egyetértek azzal, amit mondtak a többiek. A legfrusztrálóbb talán az volt, hogy a legtöbb esetben a tanács azt mondta, hogy nincs álláspontjuk. Ez elég frusztráló volt mi felkészültek vagyunk, hát várjuk ki, hogy a tanács mivel rukkol elő. Köszönöm szépen, ha nincs további hozzászólás, akkor a bizottság részéről meghallgatjuk a képviselőtesség. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a trialógusban. Szerintem sikerült haladnunk a két szabályozással kapcsolatosan. A következő alkalommal talán sikerül a két fennmaradó szabályozást is végigvenni, és aztán remélhetőleg megfelelő kompromisszumot sikerül kialakítanunk az omnibus rendelethez. Mi nagyon konstruktívnak ítéljük az együttműködést a bizottsággal is és a parlamenttel is, és október 12-éig be kell fejeznünk a munkát, akkor lesz az utolsó három oldalú egyeztetés a csomaggal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon fontos volt az, amit Dessúr említett. Kérik még a szót, Dessúr esetleg? Köszönöm szépen csak a bírálatról szólnék néhány szót. Biztos vagyok abban, hogy itt az Agri Szakbizottságban lesz még bőven időnk, hogy behatóan foglalkozzunk a témával. Engem egyébként meglepett az is, hogy a tanács milyen nehezen jut állá, közös álláspontra. A tagállamokban több ezer tisztviselő foglalkozik az agrárpolitikával, nekünk jóval kisebb csapatunk van, és jóval előrébb járunk, mint a 28 tagállam. Hát köszönöm szépen mindenkinek ezúton is a munkát. Elnök. Jó, akkor még egyszer összefoglalásképpen. Nyilván a mi javaslataink nem olyan egyszerűek a tanács számára, nehéz a tanácsnak ezeket elfogadnia. Hát majd látjuk, hogy mire jut a tanács és a bizottság. Ennyit szerettem volna erről mondani. Köszönöm szépen, köszönöm a képviselőknek. Még sok munka vár ránk, de már elkészültünk. Köszönöm a tolmácsoknak, köszönöm mindenkinek, aki hallgatta az ülést. Szép estét kívánok mindenkinek, és holnap reggel kilenckor folytatjuk.